Okay. Good afternoon. Kedves kollégák, köszöntök mindenkit délután. Olyan, mintha egy kicsit első napunk lenne az iskolában, de túl leszünk ezen is. Akkor köszöntök mindenkit a délutáni ülésszakon, kedves kollégák. Ha nincs ellenvetésük, akkor elfogadnám a napi rendet. Ha nincs ellenvetés, Először is szeretettel köszöntök mindenkit az első ENISZ ülésen, és meg vagyok győződve arról, hogy nagyon konstruktív lesz ez az év, sok nagyon érdekes és intenzív meghallgatásunk lesz, és természetesen remélhetőleg jó eredményekkel, jelentésekkel zárunk. Ahogy önök is tudják, már március 22-én lett volna egy meghallgatásunk, de a tragikus események nyomán itt Brüsszelben ezt sajnálatos módon törölnünk kellett, minden bizonyal megértik ezt önök is. Én személy szerint két épp mondatot nem tudtam volna mondani ezen a napon de megígérhetem, hogy a naptárunkba beszúrunk egy külön dátumot, hogy minden mentesen történjen, és ne legyen lemaradásunk a munkafolyamatokban. 15 nyelvre van tolmácsolásunk a mai nyelvi felosztásban. Az interneten is követhető ez az ülés az Európai Parlament weboldalán, vagy az tv tévén lehet ezt követni és mivel papír nélkül dolgozunk, elektronikus formában minden dokumentumunk elérhető. A koordinációs ülésre március 10-én és 16-án került sor, és a jegyzőkönyveket elfogadtuk, ezeket is publikálni fogjuk a weboldalon a teljes átláthatóság érdekében. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre is, hogy e- hogy az új szakbizottsági ülésünk időpontjait időnként nehezen tudtuk megszervezni, ezért időnként délutáni ülésszakokra is sor kerül, mint például a mai napon is. Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, de remélhetőleg mindenki össze tudja igazítani ezt a repülő repülési időpontokkal, az utazási időpontjaival. Nagyon fontos, hogy mindenki jelen legyen ezeken az üléseken. Az Iris alakulóülésünkre március másodikán került sor, a, az interneten a dokumentumokat megtalálják, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezeket, ezt a jegyzőkönyvet is elfogadottnak tekintem. Ha megengedik a négyes napirendi pontra, térnék rá, eszmecsere, de igen, látok egy jelentkezőt, Larson úr, köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne. Nincs Dán tolmácsolás a mai napon a számomra, és remélem, hogy ezt nem kell a jövőben már elismételnem, szeretnék Dán tolmácsolást a jövőben. Egy kicsit értek Dánul, mondja az elnök asszony kedvesen. Mint említettem legutóbbi alkalommal, a szakbizottsági programokban időnként nehéz a, az egyes témák tárgyalásának megszervezése. A termet sem mindig tudjuk megoldani, és nem mindig van elég tolmácskabin sem, de ezt magammal viszem, mint fontos feladatot a Dán tolmácsolás. Ötös napirendi pont az Európai Bizottság képviselőivel történő eszmecsere a növekedési, az éghajlati és a környezetvédelmi főigazgatóság képviselői vannak jelen. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét egy fontos kérdésre. A következő üléstől kezdve egyfajta tanú meghallgatás sorozatra kerül sor, de ma ez még nem így lesz. Ma egy olyan meghallgatás fogunk megtartani, amely inkább eszmecsere jellegű lesz, ehhez vagyunk szokva, ez egy szokásos munkamenet, az Európai Bizottság képviselővel cserélünk eszmét, őket és más munkatársakat is alkalmuk lesz meghallgatni egy tanul hearingen. Ma egy azonos szabályok szerinti versenyt vagy viszonyokat szerettünk volna biztosítani mindenki számára, hogy biztosítsuk azt, hogy mindenki ugyanolyan alapon kezdje el a munkát ebben a szakbizottságban. A terveink szerint két órás lesz ez a mai meghallgatás. Ö, nem igazán erősségem ez, de elnökként ügyelek majd az idő betartására. Ez a mai napon még talán nem annyira fontos, de a meghallgatáson az már fontos szerepet kap. Először is szeretném bemutatni az első felszólalónkat, utána rátérünk majd a kérdésekre, és Beton Makri urat köszöntöm, aki a növekedési főigazgatóság alelnöke, az Euró 5 és az Euró 6 rendeletről lesz szó, amelynek során az RTI teszt folyamat témája kerül terítékre. Itt egy olyan engedélyezési rendszerről lesz szó, amely ehhez kapcsolódik, illetve fontos, hogy a bizottság és a tagállamok szerepét is tisztázzuk a jogalkotási folyamatban a Volkswagen botrány követően. 20 perce van. Peltomaki úrnak. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnökök, tisztelt képviselők a vizsgálóbizottságban nem vagyok benne biztos, hogy örülök neki, hogy itt lehetek. Minden esetre azt elmondhatom, hogy készen állunk, és szívesen működünk együtt a vizsgálóbizottsággal, amely ma kezdi meg a munkáját. Ugye az elnök asszony elmondta, hogy milyen kérésre fordultak hozzám, megpróbálok eleget tenni ennek, röviden összefoglalva, hogy hol tartunk 2007 óta, amikor ugye az Euró 5 és 6-os szabályozást elfogadták, és és ami után ugye végül az RDE eljárást bevezették. Elmagyarázom, hogy miért ezt a megközelítést alkalmazza a bizottság, miért választották ezt a megoldást. Megpróbálom bemutatni, hogy ez a legmegfelelőbb eh, reagálás a jobb eh, légminőség és a csalások megelőzése érdekében. Mindenek előtt elmondanám, hogy az Erdélyet nem önmagában kell tekinteni, hanem a teljes típus jóváhagyási rendszer keretei között és megpróbálom bemutatni, hogy ez hogyan biztosítja a megbízhatóságot a rendszerben. Azt is elmondanám, hogy a bizottság milyen szerepet játszik a szabályozás alkalmazásában, az EU kibocsátási szabályainak alkalmazásában, és hogyan reagált a Volkswagen válságra. Fontos tudni, hogy milyen szerepe, hatásköre van a bizottságnak és a tagállamoknak ha megengedik, akkor néhány szóban beszámolnék a típus jóváhagyási szabályozás kereteiről, és arról, hogy ez hogyan működik az, amik fel, felül nem vizsgáljuk. Mint nyilván tudják, a típus jóváhagyás először a tagállami hatóságoknál történik, ott igazolják a típust, mielőtt az az EU piacára kerülhet. Úgynevezett elő piacra vételi ellenőrzésekre kerül sor. A kölcsönös bizalmon alapul ez a rendszer, hiszen hogyha az egyik tagállam igazolja a mi gépjárművet, akkor az bárhol forgalomba helyezhető az EU-ban. Pillanatnyilag a szennyező kibocsátásokat, így az NOx és széndiokszid kibocsátásokat, az úgynevezett NEDC laboratóriumi eljárással vizsgálják ezt a teszt eljárást a 90-es években hozták létre, és nyilván más volt akkor még a járműveknek a működése és nem a széndiokszidon volt a fő figyelem. Ráadásul ugye a laboratóriumi tesztelésnek mindig megvannak a korlátai a valós viselkedéshez képes. Következésképpen a jelenlegi teszt eljárást felül kellett mindenképpen vizsgálni. Az RDE eljárás egyrészt kiegészíti a laboratóriumi tesztelést az NOx és a lebegő részecskék vonatkozásában, másfelől az UNECE szintjén, ez a nemzetközi szervezet, új harmonizált széndiokszid mérési folyamatokat kívánunk bevezetni tehát a széndiokszid kibocsátásokra, illetve az üzemanyag fogyasztásra. Azt is ellenőrizni kell, hogy a, az NOx és a lebegő részecskék valós vezetési körülmények között mekkora mennyiségben kerülnek a levegőbe. Most összpontosítsunk az RDE tesztelési eljárásra. Mint említettem, 2007-ben hozták e, meg az Euro 5-6 e, szabályokat. 2009. E, szeptemberétől alkalmazták az Euro 5-ös jármű jóváhagyást mint említettem, más a eredményeket kapunk valós körülmények között, és a bizottság már többször jelezte, hogy a laboratóriumi tesztelési eredmények eltérnek a valós viselkedésétől a járműveknek. Az úgynevezett JRC, a bizottság belső kutató szerve, mm, fejlesztette ki az új RDE tesztelési eljárást, és az előkészítő munkát egy külön munkacsoport végezte, RDE, LDV volt ennek a neve, két és fél évig tartott ez, ezt követően pedig további egy évbe telt, amíg a tagállamok hatóságai is politikai javaslatot hoznak amikor az Európai Parlamentben ezzel kapcsolatos vita folyt, a parlament a demokratikus ellenőrzés keretében sosem bírálta, kérdőjelezte meg az RDE kezdeményezést. 2016 elejétől vezetik be, hogyan fog működni. Nos, hordozható mérőeszközöket fognak a gépjárműre tenni, csatlakoztatni, és így sikerül majd a laboratóriumi és a valós mérések közötti szakadékot átívelni a hibákat is minimalizálni lehet így. Európa az első régió a világon, ahol ilyen szigorú, valós tesztelésre kerül sor. Szóval, hogyha megvizsgáljuk, hogy a bizottság miért ezt a megközelítést alkalmazta, nos, az euró 5-6 esetében már felvetődött az aggály, hogy megfelelő tesztelésre van szükség a típus jóváhagyásoknál, és a méréseket lehetővé kell tenni. Tehát külön tesztelési eljárást kellett már a kezetektől kialakítani annak érdekében, hogy ne lehessen csalni a tesztelésnél. Ez egy különösen nagy kihívást jelentett, a JRC is megerősítette. A bizottság minden erőfeszítését az RDE eljárásra összpontosította, ugyanis úgy gondoltuk, hogy ez biztosítja majd a megfelelő tesztelést valós körülmények között, másfelől lehetetlenné, vagy majdnem lehetetlenné teszi a különböző tiltott eszközök használatát. Az érintettekkel széleskörűen konzultáltunk az ajánlásokról, a különböző fórumokon vitát folytattunk, KARS 21 és 2020 magas szintű csoport például, és bevontuk a tagállamokat, az autóipart és a civil szervezeteket a jelentéseket a tanácsnak és a parlamentnek is benyújtottuk a 2013. november 15-i parlamenti állásfoglalás hagyta jóvá a bizottság közleményét. Hadd fogalmazzak világosan, a konszenzus alapján szeretnénk tovább lépni, és ezért széles körű konzultációt folytattunk az érintettekkel. Ugyanakkor világosan leszögezném, hogy a bizottság eh, nem úgy járt el, hogy valamelyik érintetnek a tanácsait, ajánlásait vette át, és annak alapján működött kizárólag az RTE eh, tesztelés. Úgy gondolom, hogy az autógyártók preferenciájától meglehetősen eltérők, egészen mást javasoltak eredetileg. Akkor eh, Miért tartott ennyi ideig a bizottság számára, hogy az RDL tesztel is bevezesse? Ugye három és fél évről van szó, ennyibe telt a műszaki előkészítés, és még egy évet igényelt a politikai folyamat. Nos, mi lett volna az elfogadható időtartam, erre nehéz válaszolni. Ugye kutatásokat kellett végezni, össze kellett hasonlítani a műszaki adatokat, fel kellett mérni, hogy milyen lehetséges módszerek vetődnek fel, és mindenképpen megbízható eljárás kellett kialakítani. Az érintettekkel is megfelelő konzultációra van szükség. Hogyha összehasonlítjuk ezt a menetrendet a korábbi kamionokra vonatkozó menetrenddel, ahol majdnem 8 év betelt mindez, akkor ez rövidebb idő. Az RDE koncepció sokkal bonyolultabb, mint a más a világban létező jogi előírások. Az RDE tesztelés csak a kezdet egyébként, nem a végeredménye a folyamatnak. Négy különböző jogszabályt javasolunk a teszt különböző aspektusaira vonatkozóan. A második szabályozás mennyiségi előírásokat tartalmaz az NOx kibocsátásokra a dízeljárműveknél. A konformitási tényezők meghatározásával az erdélye tesztelésnél figyelembe vesznek mindent, például a, az emelkedők meredekségét az úton. a normál használatnál bekövetkező kibocsátásokkal dolgozunk, és kötelezettséget fogalmaz meg a szabályozás a gyártók számára, hogy a saját emissziós, emissziócsökkentési stratégiájukat nyújtsák be. aztán további lépések várhatók. A harmadik erdélye jogszabály a lebegő részecskék mérésével foglalkozik, és egy negyedik pedig a, az egyes járművek megfelelőségi konformitási tényezőit írja körül. A Volkswagen eset ugyanakkor azt mutatja, hogy megvannak a korlátai a típus jóváhagyási rendszerünknek. A bizottság ezért az Európai Parlament Volkswagen állásfoglalása miatt is két 2016. január 27-én olyan javaslatot fogadott el, miszerint az egész jóváhagyási rendszert átalakítja és megerősíti az ellenőrző testületeket. A bizottság azonban egyetlen járművet sem mér, sem ellenőriz, csak a tagállamok foglalkoznak ezzel ilyennel. Mielőtt piacra kerül a jármű, egy sor ellenőrzést kell lebonyolítani. A tagállamok felelősek az EU jogszabályok átültetéséért és alkalmazásáért. Az új eh, típusú válhagyási eh, javaslat a rendszer irányításának megerősítését célozza, eh, annak érdekében, hogyha valami nem felel meg az előírásoknak, hamarabb kiderüljön, tehát nagyobb legyen az átláthatóság, és a piacra kerülés után is ellenőrzésekre kerüljön sor. Egy felügyeleti rendszer is kialakul, EU pénzbírságokkal, társ ellenőrzéssel és bizottsági kontrollal. Az ellenőrző testületek függetlenségét azzal erősítjük meg, hogy a gyártókhoz fűződő kapcsolataikat, kereskedelmi kapcsolataikat megszüntetjük, illetve a tagállamokkal együtt a bizottság értékeli majd őket. és a nem megfelelő termékek esetében gyorsan fogunk az egész EU-ban reagálni. Az a célja a bizottságnak, hogy a fogyasztók egészségét és biztonságát, valamint a környezetvédelmét hatékonyabban biztosítsa új szabályozási kereteket fogadunk el minél hamarabb, és az erdélyet alkalmazzuk a széndiokszid kibocsátás esetében a különböző szabálytalanságok gyorsabb feltárását tűztük ki célul. A bizottság abban bízik, hogy az év vége előtt a javaslatot az új tesztelési eljárásról benyújthatja és elfogadhatja az EU-val, ami a Volkswagen ügyet illeti, hogy miért nem sikerült rájönni a csalásra, és miért az Egyesült Államokban találtak rá, miért nem az Európai Unióban. Nos, mind az Európai Unióban, mind az USA-ban tiltja a törvény az ilyen kütyük, ilyen eszközök használatát. Mi az eltérés az EU és az USA rendszere között? Nos, nagyon sok rendszer szintű eltérés van a megközelítésünkben. Úgy gondolom, hogy a mi hozzáállásunk sokkal inkább piacra helyezés előtti jóváhagyáson alapul, az USA inkább piacfelügyeletet végez a gyártóknak a környezetvédelmi stratégiájukról be kell számolniuk az USA rendszerében, de alapvetően a piac ellenőrzése a, van a fókuszban. Mégsem így találtak rá a Volkswagen csalásra, hanem egy civil szervezet végzett teszteléseket, méréseket, és nyújtotta be a bizonyítékokat arról, hogy valami nem stimmel az amerikai szabályozó hatóságokhoz. Nos, az USA-nak központosított rendszerre van ráadásul, az Európai Unióban eh, viszont csak eh, a tiszta levegő szabályozást eh, ellenőrzi központilag, a 28 tagállamnak 28 hatósága alkalmazza a jogot és mint említettem, a piacra helyezés előtt ellenőrzik alapvetően a termékeket, nem akkor, amikor már a piacon van az, ahogy az USA-ban történik. A jelenlegi EU típus jóváhagyás esetében a bizottságnak nagyon kevés jogköre van, a nemzeti hatóságok rendelkeznek az összes végrehajtási eszközzel a terepen, és nekik kell a csaló eszközöket is kiszűrni a bizottság tisztában van vele, hogy a nemzeti szinten a piaci ellenőrzés nem megfelelően történik, nem megfelelően valósul meg, ezért minden EU tagállamnak levelet írtunk, emlékeztetve őket erre a kötelezettségükre 2012-ben, és figyelmeztettük őket, hogy nagyon fontos a megfelelő eh, végrehajtás és a piacra helyezés utáni gépjármű ellenőrzés ezért, és ez a legfontosabb, döntöttük el, hogy ambíciózusabb tesztelést dolgozunk ki a típus jóváhagyásokhoz, ugyanakkor a, piaci ellenőrzések e, intenzívebb tételét és az EU szintű együttműködés erősítését határoztuk el. A traktorok és a motorkerékpárok esetében is szigorú ellenőrzéseket kívántunk bevezetni a Volkswagen botrány kirobbanása után a bizottság arra is felkérte a tagállamokat, hogy megfelelő vizsgálatokat végezzék el, és számoljanak be azokról a bizottság ebben támogatja a tagállamokat. A széndiokszid szabálytalanságok kiderülésekor a bizottság szintén felkérte a tagállamokat, hogy bővítsék ki ezeket a vizsgálatokat, és állapítsák meg, hogy hol szekték meg az EU jogát. Szeretnénk teljes képet kapni, mindenek előtt tisztán akarunk látni, 23 tagállam esetében jogsértést megelőző eljárást kezdtünk a jelenlegi jóváhagyás végrehajtása tárgyában, és további erőfeszítéseket fogunk tenni a szabályozási keretek javítása érdekében. És a legutolsó konklúzióm az, hogy az Európai Bizottság készen áll arra, hogy teljesen átlátható módon együttműködjön önökkel, és minden kétséget elhárítva lépjünk előre. A parlament és a bizottság célja közös, az, hogy az EU szabályozási rendszerét javítsa a gépjárműgyártásban, és megfelelően alkalmazza, végrehajtsa azt annak érdekében, hogy ilyen szabálysértésekre többet ne kerüljön sor. Köszönöm. Köszönöm szépen Kákiek úrnak adom meg a szót. Nos, a levegő szennyezés közegészségügyi kihatásairól lesz szó, és az ezzel kapcsolatos Európai Uniós szintű szabályozásról 10 percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok! A Környezetvédelmi Főigazgatóság munkatársaként szeretnék egy áttekintést adni a környezetvédelmi szakpolitikai keretről, mivel azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ennek a szakbizottságnak teljes képe legyen e dossziéban. A légszennyezés témájából indulok ki, és ennek a kihatására az emberi egészségre. Ez egy rendkívül fontos téma. Ez az elsődleges környezetvédelmi probléma Európában. 400 ezer korai halált okoz a légszennyezés az Európai Unióban évente. És itt nem csak a korai elhalálozásról, hanem a különböző betegségek kialakulásáról, a termelés kiesésről és különböző gazdasági kiesésről is szó van, aminek megfizetjük az árát. Természetesen az elsődleges felelősség a tagállamok kezében van, hogy megvédjék a polgáraik egészségét, azonban ők ezt nem tehetik egyedül, hiszen határokat nem ismerően mozognak a szennyező anyagok az Európai Unióban, és ezért ennek Európai Uniós szintű aspektusa van. A tagállamokat támogatjuk a fellépéseikben, három eszközünk van erre. Az egyik a levegő minőségi irányelv eszköze. Ez az irányelv egy minimális monitoring kötelezettséget rögzít, és a maximális levegő minőségi koncentrációs szinteket rögzíti, például a nitrogén-dioxid és más szennyezőanyagok esetében. A második a tagállami kibocsátási felső küszöbértéki irányelv, amely azt követeli meg a tagállamoktól, hogy rögzítsenek éves kibocsátási küszöbértékeket, és maximális küszöbértékeket alapítsanak meg. És van egy harmadik eszközünk is, egy olyan szakpolitikai intézkedés csomag, amely a, a kiváltó okokra koncentrál tagállami és Európai Uniós szinten is, és itt a járművek és az Európai Uniós sztenderdek a kult szó, ez az utóbbi a legfontosabb kérdés az önök számára. Nos, a kérdés az, hogy a levegő minőségi felülvizsgálati folyamat hol tart. Egy átfogó felülvizsgálati folyamatra került sor a közelmúltban, közelmúltban nagy vita tárgyát képezte ez a lépés. Az egyes tagállami legmagasabb kibocsátási küszöbérték irányelv módosítása a tanács és a parlament között heves vitát váltott ki. Az volt a célunk a bizottság részéről, hogy több mint 50%-kal csökkentsük a kibocsátási értékeket 2020-ig, a referenciaérték 2012 a bizottság 54%-ot javasolt, a tanács 48%-ot, folyamatban van a tárgyalás a stratégiai célkitűzés a stratégiai célkitűzés arról szólt, hogy világ, hogy megtisztítsuk az európai levegőt, és 2020-ig összehangoljuk a tagállami erőfeszítéseket a levegő minőségének javításában hogyha a levegő minőségi irányelvnek 2020-ig megtörténne a harmonizáció, akkor már 33%-kal csökkenne a szennyeződés az Európai Unióban, is nagyon fontos ez a fajta összehangolás. Az Európai Uniós helyzet nem kedvező, az NO2 több mint 12 tagállamban átlépte a küszöbértéket a koncentrációban, legfontosabb a közlekedési szektor, mint kiváltó, és több százezer Európai Uniós állampolgár kitettsége rendkívül aggasztó ennek az anyagnak. A, a korai halálokok száma a becslések szerint évente több mint 70 ezerre tehető és ez annak a ténynek a dacára, hogy 1999-ben már bevezettünk felső küszöbb értékeket, és 2010 óta, januárja óta törvényileg köteleztük a tagállamokat, hogy tartsák be ezeket a felső értékeket. Azonban azt láttuk, hogy a környezetvédelmi teljesítmények tekintetében a dízel motorok teljesítményével szorosan összefügg ez a kibocsátási küszöbérték, és itt az önök együttműködésére is számítunk. Ahhoz, hogy ezt a rendszert a gyakorlatban alkalmazhassuk, egy öt éves türelmi időt adtunk a tagállamoknak 2013-ig, az NO2 esetében, a nitrogén-dioxid esetében sajnálatos módon a kibocsátási érték és a küszöbérték közötti különbség még mindig nagyon nagy, óriási a szakadék. Ezért ez az egyik legfontosabb szakpolitikai prioritásunk, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk. És a együtt kell működnünk a főigazgatóságok között, hogy elérjük ezt a célkitűzést. Nem csak a bizottságon belül kell munkálkodnunk, hanem a többi intézménnyel és a többi tagállammal is. A, a 2020-as fellépési terv valóban nagyon fontos, erre már utalt az előttem szóló, és fontos az átfogó stratégia az európai jármű szektorban, hogy erősítsük a környezetvédelmi aspektust. A bizottság tudatában van annak, hogy a gépjármű gyártás rendkívül fontos szektor Európában óriási munkahelyteremtő ereje van, és a kutatás és innováció egyik legfontosabb forrása, de szociális felelősséggel is bír ez a szektor, nagyon kulcsfontosságú szerepe van a környezetvédelmi kérdésekben, és ezért a bizottság már 2012. novemberében széleskörű tárgyalásokat követően és kilenc európai biztos kilenc EGSB-s tag, miniszterek és régiók bizottsága részvételével szakszervezeteket, nem kormányzati szervezeteket bevonva következtetéseket vont le, és összeállítottunk egy fellépési tervet is, amelyet valamennyi szektor egyetértésével bocsátunk útjára. Ebben a fellépési tervben azt foglaljuk össze, hogy a szennyező anyagok jelenlegi értéke a jelenlegi dossziéban nem tükrözi a valós értékeket. Volt egy időszak, amikor komoly ellentmondás volt a valós időben történt mérések és a tesztmérések között, ezért fontos az, hogy egy valós vezetés közbeni kibocsátási rendszert hozunk létre, amelyet 2017-től alkalmazunk a gyakorlatban. A bizottság elfogadta ezt a megközelítést, a parlament 2013. decemberében zöld utat adott ennek a tervnek, Frank Kruszt úr kiváló előad, jelentése után, és a világszerte harmonizált könnyűgépjármű ter- tesztelési folyamatot ilyen formában a gyakorlati alkalmazás útjára léptethetjük. A parlament munkájait rendkívül fontos volt. Két jelentés is született a GLC részéről, és ilyen formában a rendszert módosíthattuk, hogy az RDI a valós vezetés közbeni kibocsátást módosíthassuk és javíthassuk Európában. Most kivételesen a parlament is és a tanács is rábólintottak erre. Intenzíven együtt kell működnünk a tagállamokkal ezen. A dízel motorok teljesítményét folyamatosan tesztelnünk kell, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak. Támogatnunk kell az Európai Uniós Technikai Szakbizottság javaslatait, és komolyan mérlegeltük az ipari szektor érveit is, akik arról beszéltek, hogy a trafik monitorokat máshová kell helyezni, illetve a küszöb, a kibocsátási értékeket máshogyan kell alakítani. A 2013-as hatásvizsgálat dokumentumában megtalálják ezeket az elemeket. A bizottság osztályai között is komoly tárgyalási folyamat zajlott, fontos az a harmonizáció, a koherencia, stratégiai, gyakorlati alkalmazási fellépési tervet állítottunk össze, és hat tagállam, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Portugália, Spanyolország, Spanyolország kapott, lengye, kapott formális értesítést, és még hét további tagállam is kap ilyen formális notifikációt a bizottságtól. Itt nem csak a nitrogén dioxid értékekről van szó, hanem a légszennyezési terv egyéb aspektusairól is. Azonban fontos volt az is, hogy biztosítsuk a koherenciát, és ezért azok a tagállamok, amelyek kevésbé voltak együttműködőek a technikai szakbizottságban, őket ösztönöztük arra, hogy megszülessen ez az egyezmény. 2015-ben megszületett a gyakorlati alkalmazási aktus, és azt szerettük volna, hogy a tagállamok magasabbra tegyék a lécet az eredeti bizottság javaslathoz képest, mivel ezt már egy kicsit felhigították a tagállamok, de most már lezártuk ezt a folyamatot, fontos a határozott fellépés. Végül három konkrét fellépést szeretnék megemlíteni, amivel most foglalkozunk. Az egyik, folyamatosan jogsértési eljárást fogunk indítani az érintett tagállamok ellen. Nyolc tagállam kapott formális notifikációt, az, de ezt folytatjuk tovább azon tagállamok ellenében, amelyek túllépik a nitrogén-dioxid értékek kibocsátási határait. Ezen kívül ö, több tagállamot felszólítottunk arra, hogy 2020 ö, 20 előtt még csökkentse nagymértékben a többi szennyezőanyag kibocsátási értékeit is, és további intézkedéseket is foganatosítunk, például az önkéntes alapú mechanizmusok bevezetését, az alacsony vagy az ultra alacsony kibocsátású járművek fejlesztését, természetesen a Volkswagen eset nyomozati eredményeit is figyelemmel kísérjük. Remélhetőleg a szak, ennek a szakbizottságnak a segítségével le tudjuk vonni a tanulságokat, és továbbra is szem előtt tarthatjuk a célkitűzésünket, miszerint az Európai Unió levegőjének minőségét tovább kell javítani, a dízel motorok környezetbarátiságát növelni kell, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjuk azt az egészségügyi védelmet biztosítani a polgároknak, amelyet megérdemelnek. Elnök, azt hiszem, hogy megegyezhetünk a célkitűzésekben. Most pedig Rum Metzger úr kap szót. A klímaügyi főigazgatóság munkatársa. Az Európai Uniós szabályokról lesz szó a széndiokszid kibocsátás területén. Thank you very much, and uh, thank you very much for... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívták a klímafőigazgatóságot is. Nagyon fontosak itt a zékhajlat vonatkozások. Ezen az első megbeszélésen három témát szeretnék eh, megemlíteni. Először is felvázolnám az összefüggéseket a eh, típus jóváhagyása, széndiokszid tesztelés, eh, ugye széndiokszidra összpontosítva annak a szabályozására a járművek esetében, másrészt eh, elmagyaráznám, hogy eh, eh, hogyan léptünk fel annak érdekében, hogy a valós körülmények közötti széndiokszid kibocsátás és a tesztelési eredmények közötti szakadékot bezárjuk. Más, a harmadik dolog pedig a szabálytalanságok kapcsán történt fellépésünkkel kapcsolatos, tehát a Volkswagen szabálytalanságok után, hogy mit tettünk. Nos, a széndiokszid kibocsátási szabályozás sokkal fiatalabb, mint amiről az előbb szó volt. 2009 óta vonatkozik a személygépkocsikra, és a kereskedelmi könnyű haszonjárművekre 2011 óta a szabályozás szerint bizonyos plafonokat nem léphetnek át az új gépjárművek, és ezek a plafonok csökkennek jelenleg az EU-ban az átlag a 130 g széndiokszid per kilométer 2015-ben, és 2021-re 95 g-ra szeretnénk ezt levinni. Hogyha meghaladja valaki ezt a célt, vagy plafont, akkor a bizottság pénzbírságot szab ki, 95 eurót széndiokszid gram per kilométerenként minden egyes eladott autó esetében körülbelül 1 millió euró pénzbírságot szabtak ki a most nem részletezendő automárkákra. Tehát a jelenlegi az NEDC laboratóriumi eljárás keretében mérjük a széndiokszid kibocsátást. Új európai eljárásnak hívják ez, de nem új. A második dolog, mit teszünk annak érdekében, hogy a valós eredmények és a laboratóriumi eredmények közötti szakadék csökkenjen. Petomáki úr már említette, hogy az NEDC teszteljárás nem ad reális eredményeket, nem olyanokat ad, mint a valós vezetési körülmények közötti mérések. 90-es évek óta használják ezt az elavult technológiát. Ezt is figyelembe vettük, amikor a jelenlegi széndiokszid szabályozást előkészítettük tehát nem névértéken eh, veszük figyelembe a különböző adatokat, eh, kumulatív eh, hatást is figyelembe vesszük, és a teljes kibocsátás alapján lépünk fel az UNECEN belül, e, és e, Petomaki úr e, említette, hogy már a WLTP-n belül is um, megállapodás született, ami jó alapot jelent az NLDC tesztelés felváltására egy új eljárással egy olyan teszteljárást alakítunk ki, Eh, amely sokkal eh, jobban eh, kifejezi a valós körülményeket. A WLTP várakozásaink szerint jelentősen csökkenteni fogja a szakadékot a valós kibocsátás és a mért eredmények között. Hamarosan a bizottság javaslatot nyújt be az új WLTP rendszer bevezetésére, és azt várjuk, hogy az európai intézmények támogassák ezt hosszabb távra, 2020 utáni évekre is készül a bizottság a széndiokszid normákkal a kishaszon járművek esetében a szigorúbb WLTP szabályok alapján Mm, ebben a, ezen a téren is igyekszik a bizottság elkerülni, hogy a valós eredmények és a teszt eredmények közötti eltérések növekedjenek. Ugye a szennyezőanyagokkal szemben a széndiokszid kibocsátás esetében nincs eléggé megbízható és pontos menet közbeni mérési eszköz ezért a bizottságnál ezzel kapcsolatosan tudományos tanácsot kértünk a tudományos tanácsadó mechanizmuson belül, amit a bizottság nem régiben állított fel, tehát a tudományos szakemberek körében mérjük fel, hogy milyen módszerrel lehetne a valós kibocsátásokat mérni a jövőben. A harmadik dolog a Volkswagen széndiokszid szabálytalanságokra adott válasz a múlt évben a Volkswagen bejelentette, hogy a széndiokszid kibocsátásoknál is elképzelhetőek szabálytalanságok. A bizottság azt kérte a Volkswagen-től, illetve az illetékes nemzeti hatóságtól, hogy adják meg, hogy pontosan milyen típusok esetében van erről szó, és mekkora a nagyságrendje ezeknek a szabálytalanságoknak, illetve jelezzék, hogy milyen fellépéssel lehet orvosolni a problémákat. Eddig érdemi választ a Volkswagen-től, illetve a német hatóságoktól nem kaptunk, tehát függőben van még ez az ügy. Minden évben a bizottság ellenőrzi, hogy a járműgyártók teljesítik-e a széndiokszid célkitűzéseket, a 2014-es ellenőrzéseknél nem sikerült utána járni, hogy a Volkswagen koncern valóban megfelelt-e, ezért 2000 tehát az akkor, vagy 2015-ben a volkswagen nem vette figyelembe a bizottság. Várjuk a Volkswagen válaszát, illetve a német hatóságok válaszát, mi szerint a Volkswagen koncern megfelelt-e a széndiokszid célkitűzéseknek zárásként nem hiszem, hogy meg kell ismételnem azt, amit a kollégám már mondott. Nyilvánvalóan rendelkezésükre állunk, hogy tovább tudjunk lépni, hiszen ugyanaz a célkitűzése mindkét intézménynek. Köszönöm szépen! Very much for this first introduction from a... Köszönöm szépen a bizottság részéről ezt az ismertetőt, ezt az áttekintést. Két fordulóban hallgatjuk meg a kérdéseket, illetve majd a válaszokat az első fordulóban a képviselő csoportok kapnak szót majd a Catch the Eye keretében, megpróbáljuk egyensúlyt, megpróbálunk egyensúlyt teremteni a különböző frakciók között. Először is a két előadónak szeretném megadni a szót. Szálva Bidegány úr és Gerbrandi úr utána. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Kitűnően ejtettek ki a nevemet. Köszönöm a három főigazgatónak a magyarázatokat. Örvendetes az, hogy eljöttek ma, és készek válaszolni azon kérdésekre, amelyeket kollégáim és jó magam felteszünk majd. Ezt a szándékot és örvendetesnek tartom, hogy megpróbáljunk utána járni a dolgoknak a lehető legátláthatóbb módon. Szeretnék eh, néhány általános eh, kérdést feltenni, majd egy konkrét kérdésem is volna Kágyéha úrhoz. Szeretném tudni, és már hallottunk erről bizonyos részleteket, hogy a bizottságnak mi a felelőssége az önök véleménye szerint, illetve a tagállamokat másfelől milyen felelősség eh, illeti meg és véleményük szerint ugyanennyire felelősek-e a tagállamok is, mint a bizottság? Ez van az egyik kérdésem, az első. Másodszorban az európai állampolgárok nyugodtak lehetnek-e, mert gondolhatjuk-e azt, illetve bízhatunk-e abban, hogy az önök által hozott intézkedéseknek köszönhetően a gyártók a jövőben megfelelőképpen járnak el, és ami a múltat illeti, az önök véleménye szerint az Európai Bizottság eleget tette annak elkerülésére, annak érdekében, hogy elkerüljük az ilyen berendezések használatát, és értékelték-e a bizottság által tervezett intézkedéseknek a foglalkoztatásra gyakorolt hatásait egy olyan ágazatban, amely kulcsfontosságú az Európai Unióban, mint ugye az autógyártás, egy kulcsfontosságú ágazat. Az önök véleménye szerint a jelenlegi intézkedések alapján garantálni lehet, sőt akár fel lehet lendíteni ebben az ágazatban a foglalkoztatást, a munkahelyteremtést? És végezetül KGH úrhoz volna egy kérdésem. Említette a KARS 2020-as eh, eh, cselekvési tervet, amelyen, ha nem tévedek, ön is eh, aktívan dolgozott. Említette, hogy tisztában voltak azzal, hogy a valós körülmények között mért eredmények, valamint a labor eredmények közötti különbségek milyenek voltak. Azt hiszem, hogy mi is, akik mellette szavaztunk, azt állítottuk, hogy támogatjuk egy új projekt, illetve egy új vezetés tesztelési program kidolgozását, amely fontos, hogy megfelelő módon tükrözze a valós vezetési körülményeket, és mindez késedelem nélkül kell megtenni. Ez azt jelenti, hogy mindannyian tisztában voltunk ezzel a problematikával. Az én kérdésem az, hogy ha az Európai Parlament tisztában volt ezzel a problémával, ön tud-e arról, hogy volt-e olyan kollégám, amely most, amely vizsgáló bizottság felállítását szorgalmazta, mint ahogyan arra végül most sor került? Köszönöm. Köszönöm szépen. Gerbrandi úr. Kérem, hogy tartsa be a két perces keretet. Megpróbálom, elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a három főigazgatónak is, hogy itt vannak velünk, amikor elkezdjük a munkát ebben a szakbizottságban. Volna két kérdésem. Először is a bizottság felé intézem a kérdést, az első a bizottságra vonatkozik. Egyértelmű határozott nyilatkozatokat hallottunk arra vonatkozóan, hogy ilyesminek soha nem szabad bekövetkeznie a jövőben, ezzel egyetértek. Pontosan ez az oka annak, hogy az Európai Parlament ezt a vizsgabizottságot miért hozta létre. Feltételezem, hogy a bizottság maga szintén vizsgálódik. Miért következett be az, ami bekövetkezett? A főigazgatóságok megfelelő úton haladtak-e, illetve a bizottság kellő nyomást gyakorolt-e a tagállamokra, stb. stb ha van egyfajta belső vizsgálat, ha folyik ilyen belső vizsgálat a bizottságon belül, először is szeretném tudni, hogy ha van, hogy van-e, és ha nincs, akkor miért nem, ha pedig van, akkor megkaphatjuk-e ennek a belső vizsgálatnak az eredményét. A második kérdésem pedig a piac felügyeleti hatóságokra vonatkozik. A Tamaki kolléga egyértelműen kiemelte az Európai Unió és az USA közti különbséget Európában, inkább ö, piac ö, értékesítés előtti ö, felügyeletet hajt végre, még az USA-ban ellenkező a helyzet, de ha jól tudom, a piac felügyeleti hatóságok az európai szabályok értelmében ellenőrizhetnek, olyan járműveket is, amelyek már közlekednek az utakon. Tudná-e részletezni ennek a menetét? Hajtottak-e végre ilyen teszteket, és ha nem, akkor miért nem? És talán egy kicsit részletesebben is említhetné ezeket a szolgálati követelményeket. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók részéről hallgatjuk meg a képviselőket. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak is. Nagyon jónak tartom, hogy a környezetvédelmi, növekedési és a klímaügyi főigazgatóság részéről is itt vannak. A néppárt részéről nagyra értékeljük ezt a munkát. Ez egy 12 hónapos intenzív munka első napja ma. Nagyon konstruktívan viszonyulunk mindehez. Úgy gondolom, hogy a politikusok fel kell tegyék azt a kérdést, hogy az autógyártó ágazat talán túlságosan komolyan vette azt a feladatot, hogy széndiokszid kibocsátásokat csökkentse, talán túlzott figyelmet szentelt ennek a résznek. Lehet, hogy egyoldalúan jártak el, Tudjuk, hogy az NOx problémákat jelent, ugyanakkor azt is fel kell vetnünk, hogy fel lehet -e gyorsítani ezeket a folyamatokat. A néppárt szemszögéből úgy gondolom, hogy hozzájárultunk a gyors jogalkotáshoz, mi támogattuk ezt a haszongépjárművek esetében, de nem tudom, hogy szükséges-e, hogy ilyen hosszú időt vegyenek igénybe ezek a folyamatok, 8 év. Nem lehetne ezt felgyorsítani? talán, hogyha több szakértőt bevonunk, ez megoldható, hiszen a célunk azt hiszem e, közös, az, hogy a laboratóriumi értékek mellett hatékonyabban ellenőrizhessük a valós körülmények közti vezetést. Azt hiszem, hogy ez volna a lényeg. Ugyanakkor Amerikában találtak új módszereket nem Európában, ez sajnálatos. Ezzel kapcsolatban fel kell tennünk a kérdést, hogy a bizottság mit tett konkrétan annak érdekében, hogy ezen berendezések alkalmazását megakadályozza. Az EU-USA helyzetét helyezte kollégám előtérbe. Természetesen Európa esetében a típus jóváhagyáson van a hangsúly, még az Egyesült Államokban a piaci felügyeleten. Hogyan tudunk a piac felügyeleten javítani annak érdekében, hogy pozitív ajánlásokat fogalmazhassuk meg, hiszen végeredményben kell majd egy jelentést írnunk, ebben pedig konkrét utalásokat kell kapnunk a bizottságtól a jövőbeli munkára nézve. Köszönöm szépen, a Szendi részéről, Dánc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ide. Köszönjük a bizottság erőfeszítéseit. Tudjuk azt, hogy nagyon fontos felgöngyölíteni a múltat, lássuk, hogy mikor mi történt, és az ütemterv ismertetését is köszönjük az ardi folyamat kapcsán, és itt azért mégis a kellene további pontosítás, mivel azt látjuk, hogy 2007-ben került összeállításra a jogszabálycsomag, és 2009-től foganatosították ezt a gyakorlatban. De azután azt hallottuk, hogy a, a tesztelés és a valós kibocsátás közötti szakadékokat ennél sokkal később fedezték föl, pedig mi már 2008-ban ezt kimondtuk a jelentésben, és később az is elhangzott, hogy 2012-ben jött létre csak az ezzel a konkrét témával foglalkozó munkacsoport, vagyis nem is igazán, nem igazán értem ezt a késlekedést, miért telt el ilyen hosszú idő a tény konstatálása között és a bizottság fellépése között és azt hiszem, hogy a második aspektus, amiről szeretnék több részletet hallani, az a TCMB, vagyis a Technikai Szakbizottság kérdése. A kérdésem az, hogy ki ennek a szakbizottságnak a tagja, ki vesz részt ezeken az üléseken, és milyen kihatással vannak ennek a szakbizottságnak a döntései a bizottság tevékenységére különösen, hiszen azt hallottuk, hogy bizonyos intézkedések éppen tárgyalási folyamatban vannak. A kérdés az, hogy milyen kihatása van tehát az önök munkája szempontjából ennek a szakbizottsági munkának, a tagállamok szempontjából is fontos lenne ez. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony és köszönöm azt is, hogy mindenki betartja az időkeretet. Henkel úr, az ICR részéről. Nos, három kérdésem lenne. Az első, a bizottság képviselőihez. A, az a benyomásom, hogy két problémakört folyamatosan összemosunk. Az egyik a híres nevezetes szakadék, a teszt eredmények és a ö, reális vezetési körülmények közötti eredmények között. A második a Volkswagen viselkedése a defeat device-zal, és azt hiszem, hogy itt szerintem inkább a második problémára kellene koncentrálni. A második kérdésem. Ön mit tart afelől, hogy az Egyesült Államokban derült ez ki pont, és nem Németországban, nem Európában. Ennek mi volt az oka az önvéleménye szerint? És a harmadik kérdés. Éppen azt hallottam, hogy a német szövetségi kormány állítólag azt állapította meg, hogy, ezt a hogy ez a probléma kizárólag a Volkswagenre korlátozódna, más gyártókat ez állítólag nem érint. Van-e más eredmény ön szerint, vagy ez biztosan így van? Köszönöm szépen. Szaros asszony. Köszönöm szépen mind a három főigazgató helyettesnek. Végül is három dolgot szeretnék mondani, azután, hogy meghallgattam önöket. Először is ugyanazt mondjuk minnyáján, hogy lehet, hogy az USA-ban és nem Európában tárták fel a csalást. Ezt a kérdést különböző módon lehet feltenni. Én részemről abból a szempontból állok hozzá a dologhoz, hogy régóta tudjuk, hogy a gépjármű motorok nem úgy viselkednek, mint ahogy a teszteken szerepel. A civil szervezetek már régóta foglalkoznak ezzel. Hogy lehet, hogy a civil szervezetek zárt kapukat találtak önöknél? Mit mondtak önök nekik, amikor ezzel kopogtattak? Második dolog, önök azt mondják, hogy Európában decentralizáltak vagyunk, szubszidiaritás van 28 tagállam, de hogyha ezt mondjuk, az csak súlyosbítja az ügyet, mert ez azt jelenti, hogy az európai szint és a nemzeti szintek között eltérések vannak, 28, sőt 29 különböző rendszer van, de valójában nem működik semmi sem jól. Egy európai gyártó megkerülheti a szabályokat. Harmadik dolog, nem beszéltünk róla, de az európai fogyasztók az áldozatai ennek az ügynek környezet védelmi szempontból is, meg fogyasztói szempontból is, hiszen megvásárolnak egy terméket, és ez egy hazug termék, nem úgy viselkedik, mint amit várnak tőle. És önök a bizottság részéről mit mondanak a fogyasztóknak? Mert a piac iránti, az egységes piac iránti bizalom helyreállítása egy ilyen fontos termék esetében, amilyen az autó, nem a gyártókon múlik csak, hanem rajtunk, európaiakon és önökön a bizottságon, hiszen valahol önök a az őrei annak, hogy igaz legyen az, amit a gyártók állítanak, hiszen önöknek és intézményeiknek kell mérni ennek a valóság tartalmát. Köszönöm. Gue Kilionen asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet az összes meghívottnak is. Az Európai Bizottság belső kutatási részlege, a JRC már 2013-ban figyelmeztetett, hogy a Volkswagen csaló eszközöket használ, és ezekkel meg lehet hamisítani a méréseket. nem kellett volna a bizottságnak komolyabban venni a JRC jelzéseit, és ö, komolyabban reagálni, mint ahogyan végül intézkedtek? Mert ö, úgy gondolom, hogy az USA-ban jóval később tárták fel a dolgokat, mint 2013. Gyorsabban kellett volna talán cselekednünk aztán a foszilis energiahordozó rendszer értékelésekor nem találták azt, hogy a járműgyártók az emissziós méréseket meghamisítják. Köszönöm. A zöldek nevében Dati asszony. Köszönöm szépen bízom benne, hogy az elkövetkező hónapok során a bizottság teljes mértékben és őszintén együttködik velünk, ugyanis teljes mértékben fel kell tárni azokat a mulasztásokat és csalásokat, amelyek a botrányhoz vezettek. Az átláthatóságnak kell az alapszabálynak lennie, ehhez mindenképpen pontosításokra van szükség a járműgyártásban és szabályozásában. Az első kérdésem nagyon egyszerű Petomáki úrhoz szól, a GRÓ főigazgatóság részéről, és köszönöm, hogy eljött, mint tudja, egy évvel ezelőtt Stenergy az önök főigazgatóságától az autógyártó lobbival találkozott egy vasárnap, és ott beszéltek ezekről a kibocsátásokról. Ahogy a Europe Observatory civil szervezet jelezte, a bizottsági konzultációk hivatalos jegyzéki mennyetlen nem szerepel ez a találkozó. A Corporate Europe Observatory azt kéri, hogy erős erősítse meg, hogy volt-e ilyen találkozó, és hogy milyen következményei voltak ennek. Szeretném tudni, hogy miért van ez a csend, és hogy miért férhetett hozzá a lobby a bizottsághoz ilyen könnyen, illetve a tagállamokhoz is. Én bízom benne, hogy Sztenerzsé úrat is meghallgatja majd ez a vizsgálóbizottság, hogy teljes mértékben feltárjuk a botrány körülményeit. A második dolog, ami a nyilvános nyilvántartásokat illeti, azokból az derül ki, hogy csak 2015-ben 10 három találkozóra került sor a CEA-val, az Autógyártói Szövetséggel. Ezeknek van egy jegyzőkönyve, ezek nyilvánosak-e, bele lehet -e tekinteni, elmond, el tudja elmondani nekünk, hogy milyen témákkal foglalkoztak, és ö, legközelebb mikor találkoznak az Európai Autógyártó Lobbival. Aztán Kalera úrnak ön most a környezetvédelmi főigazgatóság képviselője, korábban a GRO, illetve Entreprise főigazgatóság képviselője volt. Tehát ő most föltett egy másik sapkát, előbb az autógyártók érdekeit védtem, most pedig a fogyasztókét még egyszer megismételném, évek óta eltérnek a laboratóriumi eredmények és a valós kibocsátás, kb. 40% az eltérés. Miért a csend, miért nem reagáltak ilyen sokáig? Utolsó kérdés, Potetnik úr, aki környezetvédelmi biztos volt annak idején, riasztotta az egyik Hát bocsánat, elhiszem, hogy lejárt az időm, de hát azért vagyunk itt, hogy kérdéseket tegyünk fel. Szóval miért hallgattak ilyen sokáig? Köszönöm. Deli asszony csak akkor fog működni a dolog, hogyha mindenki betartja az időhatárokat. Ez az első találkozó, még egy sor ülésre sor kerül majd. Az FDD részéről Évi asszonyi a szó. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésem lenne, ha megengedi. Három konkrét kérdés. Az ösztönzések, támogatások kérdése. A bizottság hogyan győződött meg arról, hogy a támogatások az eurokategóriás járművek piacra helyezésénél olyan járműveket ö, engedélyeznek, vagy, vagy jóvá, amelyek ö, valóban a plafon alatt vannak. A Gló főigazgatóság a jelenlegi intézkedések alapján, amelyek e, ugye más eredményeket adnak, mint a, a valós körülmények közötti mérések súlyosan megkérdezik az euró kategóriák létjogosultságát, különösen az euró hatosét is ezt a fajta károkozást is mérni kell. Eddig nem tudtuk egyáltalán elérni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk. Aztán a szabálytalanságok. Na, amikor a tagállamok nem tartják be a szabályokat, és hát ugye most tudtuk meg nem régiben, hogy kettős szabálytalanságra került sor a teszteredményeknél. Szóval az ilyen tagállamok helyzete hogyan fog alakulni. Szóval a tagállamok most fellépnek a jogsértési eljárásra szemben. Na most az első kérdéskört lezárandó minden politikai csoport képviselheti magát, ugye? Megadnám a szót a három bizottsági képviselőnek. Nagyon nehéz a kérdések megválaszolása. Néhány konkrét kérdést hallottunk, több kérdés átfedéseket is mutat, és szeretném kihangsúlyozni, ugyanis voltak az előző felelősségi körben munkálkodó bizottsági képviselők felé irányzott kérdések is, hogy lesz még további meghallgatási lehetőség. Kérem 5 percre korlátozódjanak, ha ez lehetséges, és távirat és stílusban válaszoljanak a kérdésekre, ha lehet. Köszönöm. Nos, az első kérdés például részéről a bizottság és a tagállam felelősségi köreit. Ezt már korábban megpróbáltam megvilágítani, mi a jogalkotási folyamat felelősei vagyunk. A gyakorlati alkalmazás, a ratifikálás kérdése viszont a tagállami hatáskörben van. Mi a jogsértési eljárásra tudunk beavatkozni ebbe a folyamatba, ezt több más kérdés is érintette. Nem igazán használjuk ki a, ezt a jogsértési eljárási lehetőséget az úgynevezett MAC esetben világos bizonyítékok voltak a kezükben, kezünkben, és ekkor elincs indult egy jogsértési eljárás, de nagyon világos, tudományos alapú bizonyítékre van szükségünk a tesztelési eredmények kapcsán, és azt hiszem, hogy azokat a folyamatokat kell használni, és az, azt a módszertant, amit a jogszabályok megengednek, és ez az egyetlen módja a, a beavatkozásunknak, amikor a konformitási szabályokat megszegi egy tagállam. Fontos tehát, hogy a teszt folyamatokat javítsuk, ez legyen a cél, elsődleges célkitűzésünk, ezt gondoljuk fontosnak. A piac felügyelet is fontos feladat ezen belül, de itt nem csak a kibocsátásokkal foglalkozunk, hanem az egész járműipari szektor piacfelügyeletéről van szó. Aztán a második kérdés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kontextusa, ezt is megpróbáltam megvál, megvilágítani. Noha az Egyesült Államokban szigorú piacfelügyeleti szabályok léteznek, a típusokkal kapcsolatos engedélyezések kapcsán mi is szigorúan szabályozunk, de nem az USA szigorúbb szabályai miatt derült fényeire az esetre ott, ezt, ez a fajta feltárási folyamat azután a Volkswagenhez vezetett el az illegális készülékek használata kapcsán, ami pedig a versenyképesség, a fogyasztó védelem és a munkahelyteremtés kérdését illeti. Azt hiszem, hogy fontos, hogy ezekre az elemekre is figyeljünk, fontos az, hogy szigorúan lépjünk föl megvalósítsuk a, a célkitűzéseinket, például a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem területén. Egyúttal biztosítani kell, hogy az ipari szektorunk megőrizze a vezető szerepét, illogas maradhasson, és ne hátul kullogjon, és ezért fontos a szabályozási követelményrendszer megfelelő összeállítása a mobilitás és az európai autóipari szektor számára, de természetesen vannak olyan szektorok, amelyek kevésbé szigorúak, valóban az USA-ban szigorúbb szabályok vannak ebben a szektorban, mint nálunk. Igaza van ennek a szakbizottságnak abban, hogy fontos az, hogy kompetitív megoldások szülessenek, megfeleljük a globális szükségleteknek, és a kibocsátások csökkentésének célkitűzése nem csak európai probléma, Kínában és az USA-ban is napirenden van, és ezért úgy gondoljuk, hogy az innovációt kell előre vinni ezekkel a szabályokkal is, meg, így kell megfelelni a biztonsági előírásoknak, és ilyen formában az európai munkahelyek is végső soron ebből hasznot húzhatnak. Aztán volt még egy kérdés. Aztán az a kérdés, ami ezzel a cikkel kapcsolatos. Vasárnap este találkoztam Genfben egy szakértővel, de ő azt mondta, hogy az a, az a meeting, amiről ön beszélt, nem akkor volt, hanem korábban, de egyértelmű, hogy az összes érintett félel őszinte légkörben tárgyalunk, semmit nem rejtegetünk, nem titkolózunk, Vagyis egyetemű, hogy itt nincs semmilyen lobby tevékenység, és ezeket a, a az európai gépjárművek lobbyával kapcsolatban ezeket a híreszteléseket egyetemen elutasítom. Ö, a, a külső lobbisták kihatásait nem veszük figyelembe, nagyon fontos az, hogy átláthatóan működünk, a dokumentumaink a lehető legnyitottabbak. Azt hiszem, hogy voltak még más kérdések is. Ami a vizsgálatokat illeti, a bizottság semmilyen belső vizsgálati folyamatot nem indított el. Természetesen készülünk arra, hogy az Európai Parlament vizsgálatának megfelelhessünk, ezt egy koordinált módon szeretnénk végrehajtani. Önöknek is köszönhetően ez egy osztályokon belüli szinten elindult egyfajta konzultációs folyamat. Azt kell biztosítanunk, hogy a lehető legjobban működjön a kommunikáció, és legjobb képet kapjunk arról, hogy mi történt, ki a hibás, ki mit tett, és természetesen minden információt megadunk önöknek. Okay, thank you. Köszönöm szépen biztosíthatom önöket, tisztelt kollégák, hogy az USA-val való összefüggés, illetve az európai szabályok, irányelvek, valamint az amerikai szabályok összehasonlítása még sok egyéb eszmecserénk tárgyát képezi majd. Megpróbáljuk az Egyesült Államokból is meghívni az illetékeseket egy meghallgatásra még a nyár előtt. Ez most még csak a kezdet. Köszönöm. KGH úr következik. Köszönöm, elnök asszony, megpróbálok kitérni azon kérdésekre, amelyeket Peltomaki úr még nem válaszolt meg. Szálba úrral kezdeném, aki egy konkrét kérdést tett fel a CARS 2020-szal eh, kapcsolatban. Ebben a csoportban részt vesznek a tagállamok, az ágazat, valamint a civil szervezetek. Arra következtetésre jutottunk, hogy a tesztek nem a valós eh, kibocsátási értékeket tükrözték, és arra törekedtünk, hogy a tagállamokkal együttműködjön a bizottság a cél elérés érdekében. Nem hangzott el az, hogy vizsgálóbizottság jöjjön létre, éppen ellenkezőleg egy új rendszert akartunk Európában, amely működőképes legyen, és amely a jelenlegi tesztek hiányosságait felszámolja. Ezt ugye mindenki tudja, köztájon forgott, hogy nem tükrözték a tesztek a megfelelő, a valós kibocsátásokat. Tehát egy működőképes európai rendszert akartunk, ami egy lehetőség volt Európa számára is, egy esély arra, hogy változtassunk a rendszeren, és egy olyan rendszert hozzunk létre, amelyel a csalás kiküszöbölhető. Többen érintették ezt a kérdéseikben, miért következett ez be? Hát azért, mert a rendszer nem a legjobb volt azt akartuk elérni, és ezt a közös vizsgálati központ is mondta, hogy, keres, hogy kerüljük el az ilyen helyzeteket. Ehhez pedig az az új rendszer, amelyet létrehozunk, tartalmaz ilyen hordozható berendezéseket, a Portable Emission Systems, ezek garantálják a legjobban azt, hogy a jövőben az ilyen helyzetek nem fordulhatnak elő. Ugyanis az egyik probléma, amelyre felfigyeltünk, az az, hogy mindez azért következhet be, mert az autókban, a járművekben nincs egy olyan berendezés, amely ellenőrizné a valós vezetési kibocsátást, és 2017-től kezdődően a járművek tartalmazzák ezt a berendezést, ami a legjobb garancia arra, hogy az ilyesmi a jövőben nem következhet be. Ami bekövetkezett, ami megtörtént, természetesen egy olyan helyzet, amelyet szívesen elkerültünk volna, de van egy második nehézség is a rendszerünkben, az pedig, ez pedig az, hogy az Európai Bizottság megszabja a szabályokat, de a tagállamok azok, akiknek a feladatuk ellenőrizni, hogy ezek teljesülnek-e. Az Európai Bizottságnak nincs elég alkalmazottja ahhoz, hogy ellenőrizze a járműveket, nem hobologálják a járműveket, ezt a nemzeti hatóságok végzik el. A nemzeti hatóságok azok, akiknek ellenőrizniük kell a típus jóváhagyási rendszerrel, hogy ez bekövetkezik-e. Gizeke úr azt kérdezte, hogy az európai rendszerek miért ennyire bonyolultak, miért ennyire összetettek. Azért, mert mi nem egy ország vagyunk, hanem 28 országból áll az Unió, és a rendszer arra épül, hogy a bizottság kezdeményez egy lépést, de ha a bizottságon múlott volna, ezt már rég megtettük volna, de van egy bizottság is, egy ö, ö, olyan bizottság, amelyen belül minősített többségre van szükség már pedig ezt nagyon nehéz összehozni, és amikor a minősített többség megvalósul, összejön, még akkor sem tudjuk jóvá hagyni az intézkedést, mert várni kell három hónapig, ugyanis a parlamentnek és a tanácsnak joga van vizsgálódnia, és ezen rendszer alapján kell eljárnunk, a bizottságnak pedig tisztában kell, tisztában kell tartania ezeket az eljárásokat, ezeket a szabályokat, de van lehetőség a változtatásra, és erre törekszünk. Dánsz úr kérdezte, hogy ebben a bizottságban kivesz részt, ebben a szakértői bizottságban a tagállamok. A komitológia rendszer alapján járunk el. Henkel úr arra kérdezett, hogy az USA és Európa között melyek a különbségek, de elnök azt, hogy már említette, hogy lesz erre vonatkozóan egy konkrét meghallgatás. Quelle était la réponse que la Commission donnait aux ONG lorsque a válasz a civil szervezeteknek, amit adtunk? Nos, az volt, hogy tisztában vagyunk vele, hogy vannak eltérések, és dolgozunk a rendszer megváltoztatásán. Mert az, hogy vannak eltérések, még nem jelentette azt, hogy vannak cheating device -ok is. Tehát az eltérésből még nem derült ki az, hogy csalnak a teszteknél az új rendszerrel abban bízunk, hogy ezekkel a mozgó eszközökkel kiküszöbölhetjük az ilyesmit. Kilonen asszony kérdezte, hogy miért nem vettük komolyan a megállapításokat. A jelentést komolyan vettük, a jelentés ugyanakkor pontosan arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen túllépjünk, és hozunk létre egy új rendszert, és azt mondták, hogy a PEMS az, amivel ez megoldható, ezen berendezés járműveken való beszerelésével. Deli asszony. Je suis un fonctionnaire européen. 86. Je travaillais dans des postes très différents. Nagyon különb különbözik az ön megközelítésétől az a miénk itt az első dolog az európai bíróság határozata, amit szeretnék mondani, nagyon fontos, hogy a KKV-k a, a környezetvédelem területén is figyelembe vegyük ezt, ezt az aspektust. Nagyon fontos, hogy minden aspektusban az Európai Unió érdekeit vegyük figyelembe. Merci. Um, monsieur Metzger, s'il vous plaît. Um, uh, Metzger úr, parancsoljon. Köszönöm, és azt hiszem, hogy tényleg nagyon rövid uh, lehetek, ugyanis a kollégáim a legtöbb kérdést már megválaszolták, ugyanakkor volt egy valami, ami a szén-dioxid kibocsátásokra utalt konkrétan, a dízel uh, járművekre. Úgy gondolom, hogy ez kapcsolódik ahhoz is, amit Henkel úr mondott. A két kérdést külön kell választanunk. Az egyik kérdés az, hogy a tesztciklusok során való tesztelés, illetve kibocsátás, illetve a valós körülmények közti kibocsátás között vannak különbségek, vannak berendezések, amelyek lehetővé teszik, ugye a Volkswagen esetében a, mm, a csalást, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy más vállalatok képesek arra, hogy a céloknak, illetve a határértékeknek megfeleljenek technikai eszközökkel, tehát vannak technikai megoldások, amelyek elérhetőek a piacon, és ezáltal a standardokat a vállalatok tudják teljesíteni, de természetesen, ha valaki ezen technológiákkal nem kíván élni, akkor más csalóberendezéseket kell alkalmazni annak érdekében, hogy elérje, hogy a járművek a létező európai jogszabályokkal, jogszabályoknak megfeleljenek. Elnök, köszönöm szépen. Most szeretném, szeretnék áttérni a második fordulóra, és Belett eh, úrnak adnám meg a szót Ivó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mennyi az idő? Egy perc, fél perc, másfél perc? Hát ha mindenki rövidebb, eh, kevesebb, mint egy időt venni igénybe, az jó lenne. Egy eh, technikai kérdésem volna Rungemecke és Kagyeha úrhoz. Először is szeretném megköszönni, hogy eljöttek. A hatásértékelésekről szeretnék beszélni a 2007-es rendelet értelmében, ugyanis olvastuk, hogy kiszámították a maximális kibocsátások, a nitrogén oxid és egyéb káros anyagok kibocsátásának az egészségre gyakorolt hatását, a közegészségre gyakorolt hatását, és azt arra következtettek, hogy sokkal jelentősebb az a hatás, mint az ózon réteg esetében. Jelentős mértékű szálló, a szállóport jelentős mértékben csökkentették. Ezzel reagáltak az elvárásoknak, a közegészségügyi elvárásoknak, vagy ez összefügg azzal is, hogy a, annak idején az Európa Bizottsága hatásértékelésben a nitrogénoxid helyett inkább a szállóporra összpontosított. Peltomáki úr, tisztelt főigazgató úr, a maximális kibocsátások, ugye 200 mg NOx esetében, ez um, a legmegfelelőbb opciónak bizonyult, és a hatásértékelésből is egyértelműen kiderül, hogy ez elérhető, ugye 2007-ről beszélünk, elérhető utólagos kezelés um, illetve olyan technológiák, mint az SCR uh, bevetésével. 75 mg per kilométer esetén 590 euró per dízel jármű lenne ennek az értéke, ennek a, ennek a költsége. Ez szerepel a hatásértékes 14. oldalán. Az volna még ezzel kapcsolatban kérdésem, hogy a bizottság ki tudja fejteni azt, hogy milyen érvelés, milyen indokok húzódnak meg ezen érvelés mellett, tehát hogy a 200 mg-os opciót mindenféle utólagos alkalmazás nélkül el lehet érni. Monifá úr. Köszönöm, három kérdést fogok feltenni. A 13-as cikk előírja, hogy a tagállamoknak kell a büntető tényállásokat kialakítani, illetve szankciókat ki szabni, úgy ítélik-e meg, hogy megfelelő szankciókat alkalmaznak a tagállamok, a különböző figyelmeztetések nem értek eredménye. Aztán a vizsgáztatásról is szeretnék beszélni, műszaki vizsgáról, ugye nem csak az új járművek szennyeznek, a műszaki vizsgáztatásoknál milyen ellenőrzés van, mert itt is vannak csalások, aztán harmadik kérdés, a valós vezetési körülmények közötti méréseknél milyen sebességet vesznek alapul, mert amikor ugye nagy a forgalom, akkor Párizsban például 16 km per óra az átlagsebesség. Köszönöm, Ertug úr. Ja, uh, Köszönöm szépen. Az igazság az, hogy be kell valljam, hogy egy normális bizottság és egy vizsgáló bizottság között nem látok konkrét különbséget. Az Euró 65 kapcsán szeretnék egy kérdést az ötös és a hatos rendelet kapcsán szeretnék egy kérdést feltenni. Ott kifejezetten tiltják az kibocsátás mérés lekapcsoló berendezések alkalmazását, de vannak kivételek. A tilalom nem alkalmazható hogyha szükségesnek bizonyul ennek bevetése annak érdekében, hogy a motort kíméljék és a biztonságos vezetést garantálják, és gyakorlatilag az összes autógyártó ezen kivételbe kapaszkodik, és feltételezem, hogy erről a bizottságnak is van tudomása. Szeretném tudni, hogy a kivételnek ezt a homályos értelmezését hogyan értelmezi, és gondolják-e azt, hogy fel kell lépni, cselekedni kell a rendelet. 2007 óta létezik, és azóta a kivételekkel élnek annak érdekében, hogy bizonyos előnyökre tegyenek szert. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem tudják, hogy vannak ilyen berendezések, hanem így használják ezeket fel, visszaélnek velük. Ez pedig úgy, ért, úgy gondolom, hogy szükségesé teszi azt, hogy a bizottság fellépjen. Köszönöm szépen, Máker képviselő. Köszönöm szépen. Az egyik prioritásunk ebben a bizottságban az, hogy független, átlátható és megbízható információkhoz jussunk. Ez a legfontosabb kiinduló pont a munkánkhoz. Az Emissions Analytics vállalkozással beszéltem a közelmúltban, ők mérik a járművek kibocsátási értékeit. Az elmúlt években különböző teszteket végrehajtották már a Portable Emissions Measurement rendszerek alapján több mint 200 járművet teszteltek, ezeknek kétharmadát az EU-ban, egyharmadát pedig az USA-ban, és ezen tesztek alapján egy internetes adatbázist hoztak létre. Ezek olyan információk, amelyeket a bizottság figyelembe vesz, amikor az RDL teszteket végrehajtja, és a hónap vége felé ez a független vállalkozás, amelynek neve Emissions Analytics, egy akkreditációs rendszert, egy értékelési rendszert um, akar uh, piacra dobni. Szerintem ez nagyon ígéretes. Van-e tudomása erről a bizottságnak, és egy ilyen eszköz Európában milyen szerepet tölthet be? És végül egy utolsó kérdésem az RDE végrehajtásával kapcsolatban. A feltételek egyértelműek és átláthatóak kell legyenek, hogy megbízható eredményekre tegyünk szert. Erre vonatkozik a kérdésem is. Szükséges a transfer funkció. Úgy gondolom, hogy a transfer funkció nem feltétlenül az átláthatóságot szolgálja. Párnyó úr. Euh? Ahogy franciául mondjuk, ha már itt vannak, használjuk ki a lehetőséget, hogy a markunkban tartjuk önöket, szóval némi részletesebb magyarázatot kérnénk, hogy jól értsük a dolgot. Először is az érdekeltek részvételét hogyan szervezik meg, így az autógyártók részvételét a gépjármű üléseken, különböző plegykákat hallottam, és szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió jó kormányzási elveit mindig figyelembe vették-e. Aztán a, a gépjárművek mm, piacra vitele esetében a típus jóváhagyásoknál a nemzeti hatóságok elég engedékenyek időnként, a PPIV, TUV vagy TÜV esetében az adott országgyártói esetleg előntér veszhetnek. Tehát egyfajta shoppingot lehet így foganatosítani. Mm, a levegőminőségről beszéltünk, de az NIC szabályozással kapcsolatban a szennyező kibocsátások csökkentését hogyan lehet elérni, hogyha az Euró 5-ös, Euró 6-ost nem tartják be, akkor az NIC irányelv betartását miként várhatnánk el. Itt az európai szabályozás hitele forog kockán. Fontos lenne, hogy átláthatóak legyünk. Köszönöm. Heten kívántak még hozzászólni. Hogyha csak egy percben szólnak, akkor mindenki hozzá tud szólni, és akkor még lesz idő a napi rend utolsó pontjával is foglalkozni. Siri Kiotis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm szépen az igazgatóknak, hogy eljöttek. Amikor gond van, akkor mindig felelősség is van, lehetséges, hogy itt joghézag alakult ki. Nagyon fontos, hogy a cégek ne tudják megkerülni a felelősségüket. A joghézagok miatt milyen változtatásokra lesz szükség. Szerintünk a bizottság és a tagállamok is felelősek. Miriam kollégám arra kérdezett rá, nem kaptunk választ, hogy ki a felelős, az előző bizottság már tapasztalhatta, hogy a Volkswagen esetleg meghamisítja az eredményeket. Miért nem tettek azóta semmit? most a történtek után fontos lenne gondoskodni róla, hogy a bizottság hatékonyan lép fel a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Azért vagyunk itt ebben a bizottságban, hogy azonosítsuk a hibákat, amelyek, altalán, amelyek alapján a visszaéléseket szankcionálhatjuk és korrigálhatjuk ezeket a jövőre nézve itt három tisztviselő jött el hozzánk, az ő feladatuk az, hogy megfelelő kontextust teremtsünk, hogy versenyképes legyen az ágazat, csökkentsük a kibocsátásokat, és egy élhető környezetet teremtsünk. Mi, az, ugye az általános megítélés az az, hogy azért valamivel többre van szükség a jogalkotás szintjén, vagy egy másik területen. A jogalkotás egy fontos kontextus, de hallottuk, hogy ez mennyire lassú, mennyire összetett folyamat, és egy másik terület a technológiai modernizáció. Ugye Európát mozgósítanunk kell a technológia szintjén, hogy az intelligens és tiszta technológiák használatában éllovas legyen itt egy potenciális csalással állunk szemben, ugyanakkor ez egy potenciális esély is, hogy technológiai szinten Európát mozgósítsuk, hogy egy új technológiai ciklus induljon el Európában. Ezt önök hogyan értékelik? Mr. Zlotowski. Köszönöm szépen, Zlotowski úr. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, normákról, standardekről beszélhetünk Európában, és tanulmányokról is, piacfelügyeleti tanulmányokról, de a következő tényt szeretném rögzíteni. Egészen egyszerűen itt egy csalásról van szó. Valaki csalt nemes egyszerűséggel, vagyis itt hamis méréseket végeztek, vagyis a laboratóriumi méréseken kívül máshogy viselkedtek, a motorok jobb volt a teljesítményük, de környezetszennyezőbbek is voltak. Nem tudom, hogy pontosan a bizottság melyik képviselőihez forduljak a kérdésemmel, megjegyzésemmel, talán mind a hármukhoz fordulnék. Mely Európai Uniós előírások tehetik lehetővé, hogy ilyen fajta szoftvereket egyáltalán be tudtak építeni? Hogyan jöhetett létre ez a lehetőség? Vagy máshogy kérdezem. Az Európai Uniós eszközök közül milyen jogszabályjal lehetne megakadályozni, hogy a jövőben erre ne kerülhessen sor? Ez a kérdés, amiről beszélnünk kell. Köszönöm szépen, Pálocsi úr. Nagyon gyorsan. Két kérdésem lenne. Ha jól érte, értettem azt, amit önök elmondtak, akkor különbségek voltak a valós kibocsátások és a teszt kibocsátási eredmények között és állítólag írtak a tagállamoknak erre, ezen problematika kapcsán, és ha ez valóban így volt, akkor mik, milyen válaszokat kaptak a tagállamoktól? Állítólag 23 szerződés szegési eljárás indult. Ezeknek mi volt az eredménye? Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadásokból is láthattuk, hogy valami, valami nem működött, amikor új ellenőrzési mechanizmusokat, felügyeleti mechanizmusokat javasoltunk. Ebből is látható volt, hogy valami nem működött az Európai Bizottság részéről, a tagállamok szintjén sem működött valami és ugye a szabályok értelmében mind a ketten illetékesek, a tagállamok is és a bizottság is, tehát a, bizot, a mi bizottságunk feladata az, hogy megállapítsuk a csalást, megállapítsuk a felelősöket, és felvázoljuk azt az utat, amelyen haladnunk kell a jövőben, és ki kell használnunk azt is, hogy ez egy lehetőség legyen számunkra, ezáltal tisztábbá válhatnak a falvak, városok, és egy csúcs technológiát alkalmazó ágazat jöhet létre, hiszen ne felejtjük el, hogy az autógyártás az Európai Unió termelő ipara ágazata szempontjából nagyon fontos. Egy konkrét kérdésem volna. A, melyek voltak azok az európai jogszabályok, az európai eszközök, amelyek által a tagállamok és a bizottság ellenőrizni tudják ezen berendezések alkalmazását, mert ha nincsenek ilyenek, akkor valószínűleg egy, egy, hiányzik egy ilyen eszköz annak érdekében, hogy a bizottság megállapítsa a történteket. Köszönöm szépen, és Sáldemuzé képviselő. Köszönöm szépen aki úr ön elmondta, és tudjuk azt, hogy az USA-ban egy nem kormányzati szervezet jött rá erre a csalásra, illetve erre a készülékre. Amikor az Európai Uniós új engedélyezési rendszert alakítja ki, akkor önök mérlegelték-e azt a lehetőséget, hogy bármilyen nem kormányzati szervezetet bevonjanak a jövőbeli ilyenfajta csalások felgöngyölítésébe. Tudom, hogy különböző felelősségi területeket súlyoznak különböző tagállamok és intézmények között, de a kérdésem a nem kormányzati szervezetekre vonatkozik, hiszen ők nagyon fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a jövőbeli csalásokat felderítsék. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végül pedig Pátromákiónak adom meg a szót a válaszok megadására az utolsó körben. Köszönöm szépen. Talán az első kérdéssel kezdenék. Nos, ami 2007-ben történt és azóta, és az ez utáni ezen készülékek sorsa. Igen, ön is ezt az 5-600 eurós összeget említette, mi is így gondoljuk, a tanulmányaink is ezt az eredményt hozták, vagyis ez jó úton járó elemzés az ön részéről, és a kérdés az, hogy milyen technikai megoldásokat alkalmazunk. Itt az egyes szektorális szereplőknek kell eldönteni ezt. és a 13-as cikk, a szankciók cikke, itt a tagállamok gyakorlati alkalmazási folyamatait figyeljük figyelemmel az 56-os rendelet a szankciók területén releváns, és a Volkswagen botrányt követően azt próbáljuk garantálni, hogy mindenki az elvártakat teljesíti ami az euró 5 és 6-ot illeti, és az ezzel kapcsolatos mentességi szabályokat, a, azt hiszem, hogy az Európa német parlament alsóházában a tárgyalásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az Európai Uniós és az USA törvényei valóban különbözőek, vannak bizonyos mentességi szabályozások, bizonyos kondíciók fennállása mellett ezen készülékek esetében, de ezt még részletesebben is megvizsgáljuk és a német kormány tárgyalásait, mint említettem, figyelemmel kísérjük. Jelen pillanatban ezt tudom mondani erre válaszul. Ami a nem kormányzati szervezetek kérdését illeti, itt a web oldalon található adatokra utalnék, azt hiszem, hogy a piacfelügyelet területén számíthatunk ezekre a szervezetekre. A közhatóságok bevonásával, és ezt már láttuk a múltban is, Például a MAK esetben Németországot vitték bíróság elé egy ilyen szervezet részéről, és ez nem közhatóság munkája volt, hanem maga a szektor egyik szereplője tette ezt. Aztán voltak még további kérdések. Nos, a jogalkotási intézkedéseket fel kell használnunk, a, a tiszta mobilitás és a kapcsolatos kutatás fejlesztés területén azt hiszem, hogy pontosan ez a célunk, erre törekedtünk a CARS 21 és a CARS 20, 2020 esetében is. Most már a 2030-as időszakig tervezünk, és Fontos, hogy ne csak az intelligens, hanem a tiszta aspektust is kihangsúlyozzuk a mobilitás tekintetében. Azt hiszem, hogy ennyiben hagynám, elnök asszony. Ön is szeretne még visszatérni valamelyik kérdésre? I I was saying that, of course, in EU law, in US law, there... Az Európai Unió és az USA törvényei alapján van lehetőség arra, hogy ezeket a készülékeket használják bizonyos feltételek fennállása esetén. Ezt világosan ki lehet olvasni az Európai Uniós Euró 5 és 6-os szabályozókból is. A kérdés az az, hogy mik a kötelező jellegű kitételek itt, és mik a kivételes szituációk. Például nagyon fontos, hogy elkerüljük a baleseteket, fontos megvizsgálni, hogy milyen indoka van ezeknek a készül, ezen készülékek használatának. A német esetet is megvizsgáljuk, és a jogi képviselőkkel konzultálunk, erre még visszatérhetünk a későbbiekben, ha kívánják, de jelen pillanatban követjük az eseményeket. Elnézést, köszönöm szépen. Ha megnézzük a kivételes szabályokat a szabályozási csomagban, akkor egyértelmű az, hogy minden gyártó, és nem csak a német gyártókra gondolok, minden gyártó visszaél ezekkel a mentességi szabályokkal. 2007 óta, hiszen 2007 óta van érvényben ez a szabályozás. Most ugye arról beszélünk, hogy tennünk kell valamit, önök is erről beszélnek, de az Európai Bizottságként önök felelősek ezért az ügyért, hogyha a tagállamok nem tartják be a szabályokat, akkor önöknek kell bizonyos szektorspecifikus intézkedéseket foganatosítani. És ez a konkrét kérdésem önhöz. Miért nem léptek már korábban? Pontosan erről van szó, meg kell vizsgálnunk az, hogy mik a világosan rögzített kondíciók, a mentességek alkalmazása esetén hogyan jöhetett ez a helyzet létre, hogy a törvények által ez megtörténhetett, a törvények kiátszása által, meg kell nézni, hogy milyen bizonyítékaink vannak a tesztelési ciklusokban. Jelen pillanatban nincs kézzelfogható bizonyítékunk ezekre a hézagokra, de ezt vizsgáljuk ezt még, erre még vissza fogunk térni a következő hónapok során erre a témára, és fontos, hogy összehasonlítsuk az Európai Uniós és az Egyesült Államokbeli szabályokat, erre még részletesen ki fogunk térni. Köszönöm szépen, kiegészítem Pertomaki úr válaszát, és reagálnék arra, amit amely kérdést hozzám intéztek. Ivo Bellet a hatásértékelés és a NOx, valamint a szállópor esetében az egészségügyi hatásokat firtatta, illetve kérdezte, hogy figyelembe vettük ezeket. Az egyik kérdés, az egyik dolog, amire felfigyeltünk, az az, hogy a NOx és a szállópor az egészségre nézve nagyon súlyos problémát jelentenek, és a dízel ágazatban egy problémát jelentenek. Éppen ezért a munkát az RDR-re összpontosítottuk annak érdekében, hogy ezen káros anyagok hatását csökkentsük, hiszen valóban a levegő minőséget befolyásolják a városokban ami Demezmáker úr felvetését illeti. Én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes és nagyon fontos ezen online adatbázisra való utalással, valamint a független értékelő testületre való hivatkozás. A közös kutatóközpont már foglalkozik ezzel, tehát megerősíthetem, hogy ez egy nagyon hasznos eszköz lehet. Parnyó úr azzal kapcsolatban tett fel kérdést, hogy a az iparág hogyan vesz részt az autógyártási munkacsoportban, most nem vesz részt. Ez egy szabályozó testület a komitológia keretében, viszont a Real Driving Emissions munkacsoport munkájában részt vesz. 2011-ben jött létre ez a munkacsoport, annak érdekében, hogy hatékony legyen az egyeztetés. A CARS 21, illetve a CARS 20-asban is részt vett az iparág annak érdekében, hogy jó tesztrendszert alakítsunk ki. Mindenképpen együtt kell működni az iparággal és a tagállamokkal is. De világos, hogy a döntést a tagállamoknak kell meghozni, és nem az iparágnak. Egyébként az iparág nem is nagyon örült a döntések közül egy sor sornak, amelyek a munkacsoportban születtek. Szilikiotis úr, és emlékszem rá, amikor még ipari eh, miniszterként a ciprusi elnökség alatt eh, eh, felszólalt. Mit kell változtatni, ezt kérdezi ön. Két dolgot kell megváltoztatni a tesztet, mert az, amit használtunk nem volt jó. A másik pedig a piac felügyelet, amin változtatni kell, hogyha van egy valós körülmények közötti tesztelés, és van monitorozás, a gépjárművek piaci ellenőrzésével, akkor mindenfajta csalást ki lehet küszöbölni. És mind a kettő beindult, a valós körülmények közötti reform, illetve a típusjóváhagyás reformja. A képviselő úr itt azt mondta, hogy az iparág kihasználhatja, előnyként használhatja fel a szabályozás, hogyha megfelelő technológiájuk van, és azt hiszem, hogy igaza van ebben az innováció nagyon fontos lehet itt. Zlotowski és Blanco urak a csaló eszközökre kérdeztek rá, Ertug úr is. Úgy gondolom, hogy világos választ várnak önök. Az ilyen megtévesztő eszközök tilosak az EU jog 2007 óta taxatíve tiltja ezeknek a használatát, és súlyos büntetés fenyegeti azokat, akik ilyet használnak. Egyértelműen meg kell mondani, ki büntet? A tagállamok. Miért? Azért, mert ők hagyják jóvá a típusokat. Tehát a tagállamoknak kell utána nézni és meggyőződni arról, hogy a gépjárművekben nincsenek félrevezető, megtévesztő eszközök. Ez egyértelmű, hogyha a gyártó csalt, akkor a gyártót szankcionálni kell, mert az európai szabályozás tiltja az ilyen eszközök használatát. Ez a jelenlegi helyzet és ezt nagyon egyértelműen meg is mondtuk több állásfoglalásunkban. Blanco úr azt kérdezte, hogy ki vallott kudarcot, a tagállamok, a bizottság, a szabályozás. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy egy csalás következett be, ennek pedig ennek a hozzáállásnak van egy felelőse az, aki elköveti a csalást. És az a feladatunk, hogy megpróbáljuk elkerülni, hogy ez bekövetkezzen a jövőben, hogy úgyhogy javítjuk a jobb szabályokat a tesztekről, illetve a piaci felügyeletet. Hogyha erre képesek vagyunk, már pedig erre törekszünk, akkor fel tudunk lépni az ilyen helyzetekkel szemben. Palucci úr, azt kérdezte, hogy a leveleket mikor kér, küldték ki. Tajáni úr már 2012. júliusában felvette a kapcsolatot a tagállamokkal, írta nekik, hogy fokozzák a felügyeletet a pia, az autógyártáson belül. Azt is javasolta, hogy a piac felügyeleti mechanizmust megreformálják, az, amely jelenleg el van akadva a jogszabályalkotási folyamatban. Három szankcionáló levelet küldtünk, és a kísérleti folyamatokat is elindítottuk. Utolsó felvetés Saldemose asszony a civil szervezetekre kérdezett, kulcsfontosságúak, nélkülük nem tudunk dolgozni, hiszen ők jelentik a fékeket és ellensúlyok rendszerét ebben a folyamatban. Éppen ezért nagyon fontosak, szükségünk van a részvételükre, arra, hogy ha valamire felfigyelnek, hogy ami nem működik, akkor ezzel foglalkoznunk kell és minden egyes környezetvédelmi tanács ülés előtt egyeztetünk a civil szervezetekkel, rendszeres párbeszédet folytatunk, de korábban is, amikor a bizottságban más minőségben dolgoztam, meghallgattam az érintett feleket, a fogyasztókat, az ágazatokat, a civil szervezeteket, mindig meg kell hallgatnunk, máskülönben nem fogunk tudni a munkánk során megfelelő egyensúlyt teremteni. Elnök, köszönöm szépen. Metzger úr szeretne még visszatérni? Nem, nem hiszem. Nem hiszem, hogy kell még bármire reagálnom, minden elhangzott már. Elnök, köszönöm szépen. Tudom, hogy a kollégák szeretnének ismét újabb kérdéseket feltenni, de úgy gondolom, az imént bevezetőben már elmondtam, hogy ez csak az első forduló. Visszatérünk még azt hiszem, hogy minden egyes kérdésre, amely ma elhangzott ha valakinek még van kérdése a mai bizottság ülésével kapcsolatban, írásban hozzánk fordulhatnak, és minden kérdésre választ biztosítunk, és ezen válaszokat mindenki számára hozzáférhetővé tesszük és lesznek még mélyen szántó vizsgálódásaink az elkövetkező hónapok során. Először is szeretnék köszönetet mondani a különböző főigazgatóságok képviselőinek a nyíltságukért. Nem kaptunk minden kérdésre választ. Legközelebb bár nem biztos, hogy minden kérdésre van válaszuk, hiszen a tagállamok vagy az ágazat kezében van sok esetben a válasz. Mindenesetre köszönöm, hogy eljöttek. Valószínűleg találkozunk még az elkövetkezendő hónapok során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 az alelnökök is ide fáradhatnak, különben magamra maradok. okay, colleagues, uh, let's move on for the last point. Folytassuk, akkor áttérünk az utolsó napi rendi pontra. Nagyon fontos uh, pont a munkánk uh, szempontjából. Tudják, minden bizonyal a koordinátorok tájékoztatták önöket, volt, egy, volt néhány egyeztetésünk, többek között ma reggel, amikor is a munkamódszereinket, a munkaprogramunkat akartuk kidolgozni erre az évre. Ez természetesen nagyon fontos, noha nem egy különösebben könnyű feladat. Az összes frakciót arra kértük, hogy álljon elő javaslatokkal március 22-éig, arról, hogy milyen szakértőket hívjunk meg a meghallgatásokra. Mindenek előtt, noha nem kizárólag a fél év, az első fél évre szeretnénk koncentrálni. Ez a folyamat még zajlik. Szeretném bejelenteni, hogy a következő ülésünk április 19-én lesz. Az első meghallgatás már rögzítve van a bizottság közös kutatóközpontja, valamint a tiszta közlekedés kapcsolatos bizottság jön el. Szeretném most megadni a szót a két előadónak arról, hogy melyek a fő kérdések, erről tarthatunk egy eszmecserét, és akkor figyelembe vesszük az önök észrevételeit is a jövő héten Strasbourgban lesz még egy extra koordinátori ülés, amelyen legalábbis az első fél év során tartandó meghallgatásainkhoz a módszereket kidolgozzuk. Először is Szálba úrnak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt, kollég, tisztelt kollégák, Gerbrandi úr és jó magam, el fogjuk magyarázni, hogy mit javasoltunk az elkövetkező hónapokra nézve minden bizonyal szoros lesz köztünk az együttműködés. És minden bizonyja kitűnő lesz a kollégámmal és az árnyékrendtistőkkel is az együttműködés. Mindannyian olvastuk a sajtóban, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben, nagyon magasak az elvárások a bizottságunk munkájával kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy a kötelességünk az, hogy megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az ágazat, az autógyártás a jövőre nézve mennyire fontos az Európai Unióban. Több millió munkavállaló számára mennyire fontos ez az ágazat. Azzal is tisztában vagyunk, hogy milyen lehetőséget jelent most ez a válság, ahhoz, hogy az Európai Unió még inkább lendületet vigyen a beruházásokba, a kutatás fejlesztést fellendítse. Nincs kétségem a felől, hogy a válságok esélyeket is jelentenek, és ez a válság nem kockáztathat meg egyetlen egy munkahelyet sem, ezzel is tisztában vagyok. Az elmúlt hetekben beszéltünk és tárgyaltunk a tárgyaltunk az elkövetkezendő hetek, hónapok menetrendjéről. Az elnök asszonynal, Gerbrandi úrral és a koordinátorokkal végül megállapodásra jutottunk. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás elég kiegyensúlyozott. Tartunk néhány meghallgatást júniusig, így összegyűjtjük az információkat, és ezek alapján megalapozott véleményt alakíthatunk ki. A meghallgatások három blokkba sorolhatók. Az első blokkban meghívunk szakértőket, akik a motor technológiával foglalkoznak, a második blokkban pedig az RDE tesztelés szakértőivel egyeztetünk, majd a levegő minőségi szakértőkkel, ezt követően pedig amerikai szakértőket is bevonunk, és meghallgatjuk az ő álláspontjukat. A második fél évben pedig megtartjuk az eszmecserét az, a biztosokkal, és kidolgozunk bizonyos kérdéseket, amelyeket a tagállamokhoz intézünk, és arra számítunk, hogy ezeket majd megvitathatjuk a különböző látogatások során. Elnök asszony, most pedig Gerbrandi kollégám fogja még részletezni, hogy mi egyébben állapodtunk meg. Köszönöm. Yes, thank you. Köszönöm szépen Pavel Zelmának ezt a bevezető előadást. Néhány gondolatot szeretnék ez még hozzátenni. Először is ahhoz, hogy az óriási csalódásokat elkerülhessük a köztes jelentésünk kapcsán, már most szeretném elmondani, hogy ez a köztes jelentés nem lesz nagyon átpolitizált jelentés nem, lesz, nem lesznek fellebbentve a fájtlak különböző titkokról. Ezt a jelentést a belső szabályaink szerint össze kell állítanunk, de úgy döntöttünk, hogy nem igazítjuk a munkarendünket más, hogy annak érdekében, hogy ez egy erős anyag legyen, a záró jelentés a végső célunk, csak azért, hogy elkerüljük a csalódásokat, azért mondtam ezt el. A második dolog. Fontos az is, hogy az a sorrend, ahogy a meghallgatásokat megszervezzük, és a meghívottak személyről szóló döntés rendkívül fontos, ezért úgy döntöttünk, vagy legalábbis javasoltunk a koordinátoroknak ezzel kapcsolatban, azt javasoltuk, hogy ahogy Pavel Zalma is már említette, hogy először is technikai, műszaki, motorban járatos, motorokban járatos és valós vezetési körülmények közötti tesztelési folyamatokban járatos, illetve levegő minőségi tesztelésekben járatos szakemberekkel kezdjük a meghallgatásokat. Ez után lépünk át az, a politikai kérdésekre, és a civil társadalom is ennek lesz a része. Ez lesz az első alkalom, hogy a civil társadalom irányában is elmozdulunk. Ez után pedig számos, az EU, számos USA képviselőt meghívunk, például az amerikai környezetvédelmi ügynökség képviselőit, hogy megvilágítsuk azt, hogy milyen különbségek vannak az USA és az Európai Unió munkamódszerei között ezen, ez, e területen, és csak ez után fogunk leásni a döntéshozatali, Európai Uniós döntéshozatali folyamatok témájába. Itt különböző köztisztviselők, Európai Uniós munkacsoporti kép, tagokat hívunk meg. Ez után jön az ipari szektor, és aztán júniustól szeptemberig rátérünk a bizottságra. Ez nem csak az a, egy időrendi sorrend, hanem egyfajta stratégiát is visszatükröz ez a sorrend. Ezt javasoljuk a, javasoltuk a koordinátoroknak, és ma reggel nagy örömmel konstatáltuk, hogy elfogadták a koordinátorok ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Akkor csak a kollégák tájékoztatása érdekében tenném hozzá, hogy minden évben kérdéseket is előkészítünk szakbizottságként, természetesen a frakciók javaslatai alapján, tehát tíz kérdést teszünk fel, és Mm, írásbeli válaszokat kérünk minden egyes meghallgatás előtt, és ennek alapján felkészülve tudunk mélyrehatóbb van kérdezni a meghallgatás során. A második dolog, úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy mm, egy kérdőívet készítsünk a tagállamoknak, a típusjóváhagyásról, a piacfelügyeletről. Még gondolkodunk rajta, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, de az fontos, hogy mielőtt a bizottság meghallgatást tart, legyünk a lehető legfelkészültebbek, hogy tudjuk, hogy milyen kérdéseket teszünk fel, illetve, hogy tudjuk, hogy a második szakaszban kit akarunk meghallgatni. Ennyit mondanék a felkészülésről. Akkor most a frakciókhoz fordulok, hogy kinek van kérdése észrevétele. Gízeke úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Alapvetően teljes mértékben támogatom a két előadó által javasolt munkamódszert, eljárási módot. Egyeztetünk már korábban is, és teljes mértékben egy hosszan vagyunk. Talán lenne még egy alapvető megjegyzés, mivel ez az első ülésünk van egy írásban rögzített mandátumunk, ezt a mandátumot kell betartanunk, nem szabad ezen túlmenni. Néppártként úgy gondoljuk, hogy az ipari szektor képviselői ellen nem indíthatunk boszorkány üldözést, egyes személyek ellen sem, és ezen a vonalon fogunk konstruktívan együttműködni agitációra és ideológikus, ideológiai vitákra nem szeretnék sort keríteni, ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az ipari szektorunk versenyképessége forog kockán, nagyon sok munkahelyről is szó van, erre folyamatosan gondoljunk a munkánk során, és van még egy pragmatikus megjegyzésem is. Nagyon örülünk annak, hogy a néppárt javaslatát elfogadták, ezt a szakbizottságot utazó cirkusznak sem kellene felhasználni, amikor például az EPA EPÁT meghívjuk, nagyon sok, sok személyt meg tudnánk hívni ide, és nem kell elutazgatni az USA-ba, meg máshová. Ez is például a CO2 kibocsátásokat jelentősen, jelentősen lecsökkenteni ezen a konstruktív javaslaton. Tehát köszönöm szépen, ezzel teljes mértékben egyetértek, és ezen kívül az az USA-ból meghívott vendégek esetében fontos, hogy biztosítsuk az, hogy minden kérdésre választ kapunk, fontos az átláthatóság szempontjából is. Nothing much to add, obviously... Nincs sok hozzátenni valóm, talán csak annyi, hogy minden frakció azt várja, hogy a szakbizottság, vagy ez a vizsgálóbizottság betöltse a feladatát, és a a fogyasztók, az iparág és a politikai döntéshozók is bizalommal tekinthessenek erre az iparágra. A koordinátori találkozókon az ülések megszervezése előtt nagyon konstruktívan tudtunk egyeztetni. Úgy gondolom, hogy az a formátum, megállapodtunk, széleskörű alapelven alapul, mi szerint először ugye információkat gyűjtünk, és ezt követően kezdjük el megkérdezni az embereket akik tájékozottabbak, és tudják mondani, hogy mi történt és mi fog történni abban a, azon a területen, amiről információt gyűjtöttünk. Úgy gondolom, hogy talán érdemes megismételni, hogy minimális utazással két missziót is érdemes ezt lebonyolítani. Luxemburgba mennénk el, ez nagyon izgalmas, és Olaszországba úgy gondolom, hogy az is helyes, hogy az Egyesült Államokból eh, négy-öt embert meghívjunk, eh, ahelyett, hogy húszan elutaznánk oda. Ahogy eh, már elhangzott az előadóktól, nem szabad, hogy hagyjuk, hogy a műszaki vagy technikai, szakmai szükséglet, hogy legyen jelentés, eltérítse a munka lényegét. Az a lényeg, hogy megfelelő választ találjunk a feltett kérdésekre, és nyilván ennek függvénye az is, hogy hány embert hívunk meg. Ugye Nyilván e, le kell ellenőrizni az információkat másoknál. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha a bizottsági ülés előtt, meghallgatás előtt meg két nappal rendelkezésre állnak az információk. Ez nagyon fontos lenne, mert akkor konkrét, részletes kérdéseket tehetünk fel a konkrét eh, szerepvállalóknak, és akkor értelmes eh, válaszokat is várhatunk. Elnök, köszönöm szépen. Rosfor úr, nem Rockfort. Nos, úgy gondolom, hogy jól indul a munkánk, eh, már előre is gratulálok a két előadónak, nem a végső jelentéshez, hanem a módszerhez, amit kialakítottak együtt. Igen, a kollégáknak igazuk van, amikor emlékeztetnek rá, hogy a célkitűzéseinkhez ragaszkodni kell. Egyáltalán nem arról van szó, hogy itt most pert indítanánk valamelyik közlekedési eszközzel szemben, mondjuk az autóval szemben. Ugye a közjó alapján kell fellépni, a normákat megfelelően végre kell hajtani, és az iparág szereplői számára ezek a normák kereskedelmi érvé válnak, hiszen színvonalas, minőségi terméket állítanak elő a normák alapján. A fogyasztó számára pedig fontos, hogy a termék, amit vásárol, megfeleljen a normáknak. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelni arra, hogy az európai egységes piac méltányos legyen, minden gyártó ugyanolyan feltételek között működhessen, ne lehessen szó arról, hogy valamelyik gyártó mást használhat, mint más gyártók. Fontos az is, hogy a karbon egyenlege a szakbizottságunknak ne romoljon. Ugye a tagállamokban is dolgozik egy csomó kollega ezeken a kérdéseken, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Belgium és Franciaország vizsgálóbizottságokat állított fel. Fontos lenne, hogy valamilyen szinten kapcsolatban maradjunk velük. Mindenképpen el kell kerülni, hogy ugyanaz a ugyanaz ismétlődjön meg, hogy Brüsszelben ugye valamit elvégzünk, aztán a tagállamokban kaotikus módon mindenhol máshogyan végzik el ezt a munkát, ahogy hallhattuk az előbb. Ez egy botrány, ami kialakult, és a legfontosabb üzenet az, hogy ne zárt ajtók mögött elszigetelten működjünk, hanem vonjuk be a tagállamokban ugyanezzel foglalkozó kollégákat is. Elnök, így van pontosan. Köszönöm szépen. Deli asszony. Bocsánat, először Kiljonen asszony következik. ne aggódjon, egyáltalán nem vagyok olyan sértődékeny. De hát fontos, hogy a sorrendet betartsuk. Jó, akkor most finnül fogok beszélni. Kiitos, uh, kiitos kaikille. ty on lähtenyt. Szóval uh, fontos, hogy uh, a munkát jól végezzük el, óriásiak az elvárások persze velünk szemben, az európai fogyasztók, adófizetők azt várják, hogy tegyünk rendet, és hogy gondoskodjunk róla, hogy a szabályokat betartsák fogyasztóként, tudni akarják, hogy miért fizetnek, és azt is tudjuk, hogy az autóiparban sokan dolgoznak Európában, világos, hogy együtt kell működnünk, annak érdekében, hogy ezek az emberek ebben a szektorban megtarthassák a munkahelyüket, és az innovációnak köszönhetően ö, több környezetbarát autó közlekedjen az elkövetkező években az utakon. A mi frakciónk elégedett a jelenlegi elképzelésekkel, a missziók és meghallgatások programjával. Az a lényeg, hogy a célokat el is érjük, és az együttműködés szellemében dolgozzunk, ne egymással harcoljunk folyamatosan. Az európaiak a választóink a munkáltatók, a munkavállalók jó válaszokat várnak. Réda asszony. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! sürget az idő, hogy elvégezzük a munkánkat, és nyilván a legfontosabb az az, hogy az információkat begyűjtsük, a bizonyítékokat begyűjtsük. Nyilván a bizottságot, a tagállamokat nem érdemes a nélkül megkérdezni, hogy a dokumentumokkal rendelkeznénk előzetesen. Tehát egyetértek az előadók megközelítésével, minden illetékes meg kell kérdezni, de a dokumentumok begyűjtését kacsusítani kell, hogyha a titkárságon keresztül érkezik mindez, eh, ahhoz, hogy a határidőket be tudjuk tartani, ami a delegációkat illeti. Én nagyra értékelem, hogy az EPP most a környezetvédelem irán és bocsánat, az EPA-ra eh, gondoltam, a, ők robbantották ki a, a botrányt, és láthattuk, hogy a delegációs látogatások nagyon fontosak a vizsgálat kimenetele szempontjából. Fontos, hogy elmenjünk a látogatásra, de úgy gondolom, hogy a vizsgálóbizottság delegációjában ne vegyen részt az, aki nem tartja fontosnak a látogatást. Még egy utolsó dolog. Nos, úgy gondolom, hogy azok az iparági szereplők, akik tartanak a bizalmas információk kiszivárgásától, úgy gondolom, hogy azt várják, és ezt meg kell oldani majd, hogy valamilyen módon biztosítsuk a bizalmasságát bizonyos adatok kezelésének, tehát ezt nem lehet e-mailben, hanem egyfajta fizikai levéledet kell felállítani a bizalom erősítés érdekében a bejelentések céljára. Köszönöm. It's um, a relevant question. Ez egy releváns kérdés, ugyanakkor nehéz biztosítanunk az anonimitást, ez nem könnyű, mindesetre figyelembe fogjuk venni. Számos kérdésünk lesz egyéb kérdésekben is a jogi szolgálathoz, ezt is fel fogjuk vetni, de be kell ismerjem, hogy ez egy, ez, ez nehézséget jelent. Nagyon röviden, mert Rosfor úr már beszélt róla. Azzal kapcsolatban szólnék, hogy a nemzeti parlamenti vizsgáló bizottságok szakértőt is meg tudjuk hallgatni. Ugye pillanatnyilag kettő ilyen van, de lehet, hogy lesz még más tagállamban is, hiszen ők már információkkal rendelkeznek ennek alapján lehetne hivatalos kérdéseket feltenni a bizottságnak és a tagállamoknak, tehát a tapasztalt szakértőket megkérdezve. Nincs általánosságban véve az eljárásra vonatkozó észrevételem, csak egy ajánlásom volna. Az IMCO bizottságnak is tagja vagyok, és a típus hagyásról szóló jogalkotási anyaggal mi foglalkozunk, és a Strasbourg utáni héten már elkezdjük ezt a munkát egy előzetes eszmecserével. Nagyon fontosnak tartom, hiszen ma is értesültünk arról, hogy számos megoldást, illetve számos javaslatot már tett a bizottság. Biztosítanunk kell azt, hogy a mi ajánlásaink, a mi megállapításaink bekerüljenek majd a javaslatainkba. Tehát talán a mi bizottságunk jó lenne, hogyha javasolná az imkónak azt, hogy halassza el a munkát, később kezdje azt. Nem tudom, hogy ez lehetséges lenne-e meg kellene találnunk a módját annak, hogy ne fecséreljük el itt az időnket, mert nagyon fontos, hogy az, amit mi megállapítunk, az bekerülhessen a javaslatba, az új javaslatba. Igen, ez olyas valami, amit majd megbeszélek a két előadóval, illetve a híres bizottsági elnökök ülésén, a CCC ülésen, voltam már ott egyszer, nagyszerű élmény. Ott is azt hiszem, hogy ezt érdemes lesz felvetni, mert ez egy jó kérdés kapcsolódik ugye ahhoz, hogy hogyan kezdjük, kezdjék el ott a jogalkotási munkát, amikor mi még a mögöttes problémákról vizsgálódunk. Természetesen ezzel foglalkozunk. Nem tudom, hogy szeretne valaki még hozzátenni valamit az elhangzottakhoz, mielőtt az előadóknak adnám meg a szót. Szálba úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is a hozzászólásaikat. Fontos, hogy konstruktív legyen köztünk az együttműködés az összes frakció között. És ezért tartom fontosnak azt, hogy ma meghallgattuk egymás véleményét. Yes, thank you, Madam Chair. I, I don't... Köszönöm, elnök asszony, ehhez sok mindent nem tudok hozzátenni. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a megjegyzéseikért. Az az elképzelés, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit is meghallgassuk. Vannak olyan parlamentek, amelyek szintén vizsgálatokat folytatnak jelenleg. Természetesen tervezzük azt, hogy az ő megállapításaikat, az ő vizsgálataik eredményét is figyelembe vesszük meg kell beszélni azt, hogy tudunk-e velük is találkozni. Ez mindenképpen hasznos lenne, úgyhogy köszönöm ezt a javaslatot. Tisztelt kollégák, az összes javaslatot megvitatjuk, hiszen nagyon sok mindenről kell döntenünk a jövő heti, illetve az azt követő héten megtartott ülésünkön. emlékeztetem önöket arra, hogy április 19-én lesz a következő ülésünk, Ott valóban a tanúkat fogjuk meghallgatni, teljesen más felállás lesz tehát, mint a mai, és a későbbi meghallgatások is ezen mint alapján zajlanak majd. A koordinátorok ülésén kidolgozzuk a kérdéseket, de szeretnék mindenkit felkérni arra, a koordinátorokat, illetve a képviselőcsoportokat is, hogy a lehető legjobban szervezzük meg ezt a munkát, hiszen ma is láthattuk, úgy gondolom, hogy nagyon jó és nyílt vita volt ez, számos kérdés esetében ugyanakkor voltak átfedések, és az is igaz, hogy nem kaptunk mindenre választ. Ugyanakkor a tanúk meghallgatása valóban egy pingpongrendszer alapján fog működni, és ott tényleg az lesz a célunk, hogy a lehető legtöbb bizonyítékot feltárjuk. Szeretném kérni önöktől tehát, hogy jól készüljenek fel. Köszönöm ezt az első vitát, eszmecserét jövő héten találkozunk Strasbourgban a folyosókon, április 19-én pedig itt a következő ülésen. Did I forget anything? No.